Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich... Igen, tisztelt kolléganők és kollégák, ismét megnyitom az ülést, parlament közi ülésünket, remélem, hogy mindenki energiát tankolt az ebéddel. A programunk folytatódik, és a jó 20 csúcs felé Délután a zöld gazdaság, a fenntartató fejlődés és a szegénység felszámolásának összefüggéséről beszélek, illetve beszélünk. Arról, hogy hogyan érhetjük el ezeket a célokat a Rio Plus 20 konferencia keretében, hiszen ott európaiként közösen kellene fellépnünk, és közösen kellene stratégiánkat bemutatnunk. Szeretném most itt az Európai, Bizo- az Európai Parlament épületében a bizottság képviselőjét, Janes Potocsnikot üdvözölni, és most nem is szeretném tovább szaporítani a szót, hanem átadnám a biztosnak a szót. Hogy nyissa meg a délutáni ülésünket. Utána kettő perces felszólalásokkal folytatjuk, minden részvevőnek kettő perce van, hogy felszólaljon, és a sorrend úgy lesz, hogy két nemzeti, egy európai képviselő, és most átadom a szót. Dear Matthias, thank you. Dear... Kedves Matthias, kedves európai parlamenti képviselők, azzal szeretném felszólalásomat kezdeni, hogy kiértékelem a Rio Plus 20 csúcs felé vezető eddigi tárgyalásainkat. Nagy örömömre szolgál, hogy önökhöz szólhatok ma, hiszen a parlamentek szerepe nagyon lényeges. Szerepük még lényegesebb lesz a Rio Plus 20 konferencia után. Ményen reméljük, hogy Rióban, júniusban a parlamentek és a kormányok komoly kötelezettségeket vállalnak. Meg vagyok győződve róla, hogy önök garantálják, hogy a célokat nem felejtik el a Rio Plus 40 konferenciáig. Sokat tettünk, de azért még többet kell még tennünk. Vannak informális megbeszélések New Yorkban például, hogy előkészítsék a konferenciát. Úgy gondolom, hogy minnyáján kaptunk már információkat arról, hogy hogyan haladnak a tárgyalások. Itt Január óta eléggé sok anyagot kaptunk, és többek között az Európai Unió hozzájárulását is. A zéró tervezethez nagyon sok kritikus megjegyzés érkezett, nagyon sok megjegyzés, amely azt mutatja, hogy nagyon nehéz tárgyalásoknak nézünk elébe. Múlt héten Rio de Janeiro-ban jártam, és elmondom saját tapasztalataimat és hogy milyen forgatókönyvek képzelhetők el. De mindenek előtt arra szeretnék kitérni a nemzeti képviselők előtt, hogy eh, hogyan alakult ki európai pozíciónk, és hogy a bizottság hogyan próbálja a zöld gazdaságot képviselni Európában. A zöld gazdaság koncepciója nem új. Amikor a meghallgatásomon jártam itt az önök bizottságában kettő éve, akkor a biodiverzitásról és a jogalkotás alkalmazásáról beszéltem. Akkor még nem beszéltem zöld gazdaságról, akkor forráshatékonyságnak neveztem. Azóta változott a helyzet, és az Európa 2020-as stratégia is megszületett. Hogyha arra kíváncsiak, hogy a bizottság hogyan látja európai perspektívából a zöld gazdaságot, akkor olvassák el a múlt szeptemberben elfogadott hatékonysági úti tervet, amely hozzáférhető az Európai Unió összes hivatalos nyelvén. A forráshatékonysági politikánk alapja abból áll, hogy eh, a nyersanyagok felhasználását eh, lekapcsoljuk a gazdasági növekedéstől. Ennek érdekében meg kell változtatnunk hozzáállásunkat termelőként és fogyasztóként is. Ezen kívül sokkal eh, nagyobb, sokkal jobb megközelítést előfeltételez ez. A politikai kompetenciák a nemzeti kormányzatok kezében vannak. Éppen ezért az európai szemeszter folyamata az EU 2020-as programban és a nemzeti reformprogramok nagyon fontos szerepet játszanak megvalósításában. Szeretném felhívni a nemzeti képviselők figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel saját kormányzatuk cselekedeteit, hogy hogyan reagálnak a bizottság növekedési kérdéseire tavaly súlypont volt, hogy a környezet szennyező és káros anyagok ellen fellépjünk. A bizottság úti terve a forráshatékonyság tekintetében európai megközelítés, azonban a probléma globális jellegű. A globális tendenciák szükségessé teszik azt, hogy a nyersanyagokkal jobban gazdálkodjunk. Ez vonatkozik a gazdag és a szegény országokra egyaránt. Tudjuk, hogy 2050-ben 9 milliárd ember osztozik ezen a kis bolygón. Ezen kívül 3 milliárddal több középosztálybeli felhasználó lesz majd 2050-ben. Ez a 3 milliárd egy bizonyos életszínvonalon szeretne élni. Ezt az életszínvonalat pedig eh, szeretnénk garantálni. Ezek a követelmények számos nyersanyag irányába óriási nyomást fognak majd gyakorolni. Ez a nyomás pedig eh, természetesen befolyásolja azon képességünket, hogy növekedjünk és magas életszínvonalat biztosítsunk. Háromszor annyi nyersanyagra lesz szükségünk. 2020-ban körülbelül 120 milliárd tonnára. A nyersanyagok, az élelmiszer mind ide tartoznak. Jelenleg ennek a mennyiségnek 60%-át vagyunk képesek előállítani. A hatékonyság nélkül 2030-ig 40%-kal több vízre lesz szükségünk, mint amennyivel rendelkezünk. A fogyasztás növekedése százszorosa lesz annak, mint az ipari forradalom alatt Európában. Kína lakossága például százszor nagyobb, mint Nagy-Britannia lakossága az ipari forradalom alatt. Kína tíz év alatt olyan gyorsan fejlődött, mint Nagy-Britannia száz év alatt. Tehát eh, igazi nyersanyag sokról beszélünk, amely ezerszer nagyobb lesz, mint amit megszoktunk, és ez csupán Kínára vonatkozik. A nyersanyagok szűkössége természetesen kihat majd a középosztály fogyasztására is. Az országok a fejlődés minden lépcsőfokán fel kell, hogy készüljenek erre. Sajnos ezt az üzenetet nem mindenki érti tárgyaló partnereink között. Az elkövetkezendő hónapok során a legelső kihívásunk az lesz, hogy ezt a logikát megértsük. Ezen kívül nem szabad, hogy a zöld gazdaság, a zöld növekedés mögött egoizmus legyen. Mindenfélét hallottam konspiráció elméleteket, összesküvés elméleteket, hogy eh, a gazdag országok, a szegény országok költségére szeretnének növekedni. Hogy a zöld gazdaság igazából ezt jelenti? Ez eh, a zöld gazdaság teljes mértékű félreértése, ezzel pedig foglalkoznunk kell. A zöld gazdaságra ugyanúgy figyelnünk kell, mint a fenntartató fejlődés egyéb pilléreire. Meg vagyok győződve róla, hogy egy befogadó zöld gazdaság az egyik legfontosabb uh, eszköz a fenntartató fejlődés eléréséhez. Nem csak Európában, hanem globálisan is. És hogyha azt mondom, hogy fenntartató fejlődés, akkor szociális, környezeti és gazdasági pillérekre gondolok. Számítok az önök segítségére, hogy az elkövetkezendő hónapokban elterjesztik ezt az elképzelést, és remélem, hogy a további megbeszéléseik során is érvényre juttatják ezeket a szempontokat. Most az Európai Unió riói pozícióját szeretném vázolni. A hónap elején az Európai Tanácsban a kormány és államfők elfogadták azokat a következtetéseket, amelyek alapján konkrét lépéseket kell tennünk, nemzeti és nemzetközi szinten is. És pedig egy szűk határidőn belül. Ez a környezetvédelmi miniszterek mandátumát jelenti, amelyet tíz nappal korábban kaptak meg az Európai Tanácsban a környezetvédelmi minisztereknek pedig eh, konkrét célokat kell megfogalmazniuk. Öt alapterületen várjuk az élet pilléreihez benyújtott elképzeléseket. Ez az energia, a víz, a víz hatékonyság, az ökoszisztéma, a föld felhasználása, a tengeri és az óceáni élettér, és valami, ami mindezzel összefügg ez a az anyag hatékonyság, a forrás hatékonyság, amiben a hulladékkezelés is beletartozik. A zöld gazdaság, a fenntartható fejlődés és a szegénység elleni fellépés egyik alapvető eszköze. Ezek a következtetések lesznek fő hajtó erőink az elkövetkezendő hónapokban. Mindenképpen cselekvés orientált koncepciókat várunk a, köz, a környezetvédelmi miniszterektől. De figyelembe kell vennünk azt is, hogy más tárgyalópartnereinknek más prioritásai lehetnek. Mi úgy fogunk érvelni, hogyha ezzel az öt területtel foglalkozunk, akkor az emberi tevékenységek, az emberi szükségletek legtöbbjével foglalkozunk. Ez pedig a fenntartató mezőgazdaság, a fenntartató városok és a fenntartható küzdelem a szegénység ellen. A szegénység felszámolása azt jelenti, hogy 2 milliárd ember függ közvetlenül erdőktől, kiírtott erdőktől, talajromlástól, vízhiánytól. Ezt a koncepciót természetesen részleteiben is elmagyarázom, amennyiben igény van rá. Szeretnék azonban egy dolgot aláhúzni. A Rio Plus 20 egy globális konferencia, és nem minden partner egyezik bele az Európai Unió prioritásaival. Nagyon keményen dolgozunk, hogy ambiciózus eredményt érjünk el, olyat, amelyet megérdemel a világ. Ezt nem garantálja semmi. Hogyan illik ez a fenntartható fejlődés céljaihoz. Ahogy tudják, a fenntartható fejlődés céljai néhány hónappal korábban Kolumbiából és Guatemalából kerültek megfogalmazásra. Természetesen Brazília is hozzájárult ehhez. Három megjegyzést tennék, hogy hogyan fejleszthetők ezek tovább. Először is legyen egy meg lévő keret legyen egy iránytű 2015 után, hogy eh, hogyan haladjon a fenntartató fejlődés. A kulcs kihívásokat koherens módon kell leküzdeni. A Johannesburgi közös akcióterv alapján szeretnénk egy egészséges keveréket létrehozni különféle koncepciókból. A második megjegyzésem, a céljaink essenek egybe a zöld gazdaság céljaiba. Végezetül pedig ezeket a célkitűzéseket és a tetteket a milleniumi fejlesztési célokkal összhangba kell hozni, hogy eh, a fáradozások eh, ne menjenek szembe a milleniumi célokkal. Tehát van egy különbség a milleniumi célok és a zöld fenntartható fejlődés mellett, ez pedig a, az a különbség, hogy vagy mindenkire vonatkoznak, vagy csak a szegény országokra vonatkoznak bizonyos intézkedések. Végezetül pedig a többi országokkal folytatott együttműködésről szólnék. Brazíliával és a latin-amerikai régióval nagyon szorosan együttműködünk, hogy milyen közös szövetségeket tudunk létrehozni Rio Plus 20 érdekében. Minden kontinens együttműködésére szükségünk lesz. Az Európai Unió célkitűzése az, hogy egy multipoláris tárgyalási folyamatot nyisson meg, amelyen belül konvergenciát keresünk a különféle prioritások és különféle régiók, országok számára megpróbálunk a jelenlegi eredményekre építeni, a nagoyai és dörbeni eredményekre, hogy még nyitottabbá tegyük a folyamatot. Minnyáján tudjuk, hogy néhány ország aggódik a zöld gazdaság miatt. Ezek az aggályok a zöld protekcionizmus körül csoportosulnak, illetve a természeti erőforrásokkal való rossz gazdálkodásra is vonatkoznak. Azonban ami bátorító, az az, hogy az Afrikai Unió és az Európai Unió számos közös prioritást azonosított a zöld gazdaságban. Ez bátorító, hiszen a legsebezhetőbb országok pont azon a kontinensen vannak. Amikor tárgyaltam velük, elég gyakran hallottam. Hol volt? Kenyában? tehát az UNEP Nairobi konferenciáján, hogy ez egy túlélési stratégia. Ez pedig eh, azt jelenti, hogy az afrikaiak tényleg jól értik, miről van szó. Vannak még eh, komoly agályok, hogy eh, hogyan lehet az átmenetet igazából megfinanszírozni a fejlődő országok számára, a zöld gazdaságba vezető átmenetet. Itt konkrét terveket kell összeállítani a globális konvergencia érdekében a G77-ekkel és Kínával is együtt kell működni. Ez az Európai Uniótól azt követeli, hogy tovább fáradozzon a kommunikáció stratégiáján, hogy milyen kommunikációt folytat a partnerével és az összes érintett féllel a Rióhoz vezető úton. Számos bilaterális megbeszélést tartottam a régió minisztereivel, New Yorkban vagy más, például UNEP konferenciákon, például a februári konferencián, múlt héten Brazíliában jártam. Most pedig elkezdjük a kommunikációs stratégiánk második szakaszát. Most a nagyobb országokkal szeretnénk tárgyalni. Szeretnénk jelezni, hogy az Európai Unió aktív hallgatót, aktívan meghallgatja és pozitívan reagál a partnerei aggájaira. Ez pedig eh, előfeltétel a közös sikernek. Szeretném kihangsúlyozni, hogy eh, az üzlet és a civil társadalom eh, szerepét Rio Plus 20-ban. A zöld gazdaságban a magángazdaság is részt vállal, nagyon közvetlen módon. A fő célkitűzés az, hogy munkahelyek szülessenek, és technológia transferre is sor kerüljön. Ez nagyon fontos, éppen azért, hogy konkrét céljaink legyenek. Világos üzenetet kell a magánszektornak megfogalmazni, hogy a jövőben hogyan lehet a zöld gazdaságba irányítani a befektetéseket. Ami a civil társadalomra vonatkozik, az Európai Unió az információhoz való hozzáférés elvét szeretné erősíteni, a állami és magáncégek együttműködését. A civil társadalom mozgósításának célja az, hogy a fenntartató fejlődés szociális aspektusáról se feledkezzünk meg. Tudjuk, hogy bizonyos csoportok, a civil társadalom részéről és bizonyos parlamentek is agályokkal élnek a zöld gazdaság tekintetében. Ez eh, számos afrikai és latin-amerikai országra is igaz. Ez lehetőséget ad az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek és más intézménynek, mint például az egszb nek vagy a régiók bizottságának, hogy eh, elmondja, elmesélje, kölcsönös érdekeltségünket a zöld gazdaságban. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Közös üzenetünk legyen az, hogy az európai a zöld gazdaságról képzett elképzelése megfelel a szociális szempontoknak és a környezetvédelem alapelveinek is. Igazi lehetőség az összes ország számára a fejlődés minden szintjén. Pozitív tervünk van, a zöld gazdaságnak olyan eszköznek kell lennie, amely megvalósíthatja a fenntartható fejlődést az összes gazdasági, ökológiai és szociális célkitűzésével együtt. Segíthet abban, hogy felszámoljuk a szegénységet és növeljük a biztonságot. Rio 1992-ben tele volt optimizmussal, tele volt azzal a szándékkal, hogy jobb legyen a világ. Rio 2012-ben figyelembe kell vennünk a komoly gazdasági válságot. Azonban új tényeket is látnunk kell. Olyan tényeket, hogy jobban megértünk ma számos kihívást. Olyan kihívásokat, amelyek közösek számunkra, amelyek Rióban összehoznak minket. Még akkor is, hogyha kevesebb lesz az optimizmus Rióban, meg vagyok győződve róla, hogy nagyobb lesz a szükséglet, hogy mindenki számára jobb világot hozzunk létre. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt az esélyt most ne használjuk ki. Köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Jenes Potocsniknak. Azért jöttünk el ma ide, hogy a világot jobb helyét tegyük mindenki számára, függetlenül attól, hogy hol élnek, és ezért jöttek el 20 tagállamból kollégák ide, és nagyon sokan kértek már szót, begyűjtöttük ezeket a kérelmeket, a nemzeti parlamentekből származó kollégáknak szeretném elmondani azt, hogy kérem, töltsék ki a szót kérő cédulákat. Az Európai Parlamentből származó kollégák számára a szokásos módszer van érvényben, felteszik a kezüket, és akkor jelzik, hogy szeretnének szólni. Máltáról kaptunk egy hozzászólást Brinkhart kollégától. Köszönöm szépen, elnök úr! A zöld gazdaságról szeretnék beszélni. Szeretnénk elkerülni a klíma viták csapdáját, és szeretnék mindenképpen kézzelfogható eredményt elérni. Nem csak egyfajta új tervet szeretnénk a zöld gazdaság számára, hanem egy gyakorlatias úti tervet is, multilaterális, többpólusú, regionális, illetve nemzeti szinten is. Meg kell vizsgálni a helyi igényeket, és nem lehet kioktatni másokat, hogy olyan lehet mindent jobban elvégezni. Mindenképpen egy tisztább bolygóra, illetve növekedésre van szükség. Ez a két dolog kéz a kézben jár. A vállalatoknak is nagy szerepe van ebben, de a nyilatkozatok helyett inkább most már a költséghatékony és politikailag végrehajtható politikai intézkedésre van szükség, hogy ezt elérjük. Pontosan ezért hangsúlyozni kell a zöld gazdaság felé vezető átmenetet, és ehhez robusztus indikátorokra van szükség, amelyek megfelelően mérik, hatékonyan mérik eh, az adatokat és a fejlődést, amit elértünk. Véleményem szerint nincs olyan megoldás, ami mindenki számára egyfelelő, megfelelően eh, jó lenne, vagy egyformán jó lenne, és ezért eh, személyre szabott zöld gazdaságra van szükség az egyes országok esetében. Ugyanakkor vannak alapelvek és közös fórumok, amelyek véleményem szerint ezekhez arra van szükség, hogy megegyezzünk bizonyos kérdésekben. Végezetül úgy vélem, hogy összegeznünk kell, és egyszerűsítenünk kell, és el kell magyaráznunk a szélesebb körű társadalomnak az úgynevezett magas szintű panel munkáját, amely ENSZ szinten működik. Úgy gondolom, hogy másképpen nem lehet e, elérni azt, hogy megértsék ezt. Utolsó megjegyzésem, a jó irányítás nélkül a fenntartató fejlődés, főként a zöld gazdaság kontextusában nem lehet sikeres, hogyha nincsen nemzeti, vagy gazdasági, vagy e, hely, helyi e, bevonás. Günther úr következik Romániából, és az EPP színeiben van itt, tessék a szó. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, aș profita de ocazie să... Kedves kollégák, szeretném kihasználni az alkalmat, hogy üdvözöljem európai parlamenti kollégáimat és a nemzeti parlamenti kollégákat, és egyben nagyon sok sikert kívánjak nekik a gazdasági visszaesés elleni küzdelmükben. Mert a Riói konferencia megelőző folyamat egy nagyon nehéz folyamat, ahogy ez már elhangzott. Romániának elég szomorú tapasztalatai vannak abban a tekintetben, hogy mit is jelentenek a tárgyalások. Még európai szinten is. Románia rendkívül nyitott mindenre, ami európai, általában az együttműködés irányába, és még a nemzeti, nemzetgazdaságának védelméről is hajlandó lemondani és ennek ellenére egy politikai párt úgy döntötte, hogy Romániának a Schengenhez való csatlakozását korlátozza. Ezért Románia pessimista a tárgyalásokat illetően, de reméljük, hogy majd jobbra fordulnak a dolgok. A nulla tervezetnek figyelembe kellene vennie az a fenntartható fejlődés és az ENSZ környezetvédelmi terveit is. A 19. ülése az ENSZ-nek, amely 2011 májusában volt Románia elnöklete alatt, nagy várakozás elé nézett, és mindenki nagyon várta, hogy egy jelentős hozzá adott értéket teremt a Riói konferenciához. A fenntartható fejlődés és a zöld gazdaság építése szempontjából. Ennek ellenére a záró dokumentum nem ö, ö, tartalmazta azt a záradékot, ami a népeknek az önrendelkezési jogát testesítené meg, különösen azok esetében, akik külföldi elnyomás alatt élnek. Tehát eredmény csak akkor érhető el, hogyha a zöld gazdaság megvalósul, és a szegénység ellen is segít küzdeni, és egy stabil intézményi keret jár, társul hozzá. A céloknak egyetemlegesnek kell lenniük, könnyen kommunikálhatónak, és nem lenne szabad, hogy befolyásolják a milleniumi fejlődési célkitűzéseket. Ami a riói csúcsot illeti, a fenntartható fejlődési céloknak illeszkedniük kellene a 2015 utáni időszak fejlődési céljaiba és a milleniumi célkitűzésekkel is összhangban kell lenniük. Szeretnék hozzátenni még egy dolgot. Románia hangsúlyozni fog két javaslatot, amiket bele kell venni az ára dokumentumba. Ezeket támogatja a környezetvédelmi miniszterünk arról van szó nevezetesen, hogy eh, egy fenntartható vidéki lakosság és egy eh, élhető modell jöjjön létre, ami a vidéki közösségekre irányul, az európai ö, eh, fenntartható stratégiának megfelelően, figyelembe véve ugyanakkor a nemzeti sajátosságait az egyes államoknak. Másodszorban pedig az elismerése az űrtechnológiának, ami lehetővé teszi a különböző szatelites adatforgalommal a döntéshozóknak, hogy megvalósítsanak minden olyan lépést, amik szükségesek a fenntartható fejlődéshez és a természeti erőforrások védelméhez, az országok és a régiók fejlődéséhez. Köszönöm szépen, Gebrandi kollega következik és ő a delegációs vezetője az Európai Parlamentnek, annak a delegációnak, amely Rióba utazik. Köszönöm eh, szépen! Mindannyian eh, ismerik a BMW-t. A BMW-ket arról ismerjük, hogy nehéz autók gyorsan gyorsulnak, az emberek azért vásárolják meg, mert szeretik a gyorsulást, és szeretnének ezzel felvágni. De van egy elég érdekes dolog, hogyha megnézzük a reklámokat, a BMW reklámokat, akkor most már nem a gyorsaságról beszélnek, vagy hogy milyen gyorsan lehet felgyorsulni, vagy mekkora az autó, hanem a CO2 kibocsátásról, az üzemanyag felhasználásról beszélnek számomra. Ez jól példázza azt, hogy milyen fajta ipari forradalmat láthatunk jelenleg. A zöld növekedés, a zöld gazdaság, az nem csak politikai szinten jelenik meg, hanem ez valóban valósan is megjelenik a jövő üzleti modellje, vagy fenntartható, vagy pedig nem ö, létezik számomra. Ez a gazdasági valóság. Pontosan ezért én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az számunkra, európaiak számára, hogy annak érdekében, hogy versenyképesebbé legyünk, sokkal fenntarthatóbb termelési formákat kell választanunk. Ha globális szinten nézzük ezt meg, akkor ez azt jelenti, hogy a világot is elő kell erre készítenünk. Potocsnik biztos úr beszélt arról, hogy robbanásszerűen megnövekedtek az erőforrások árai, és pontosan ez hajtja a zöld gazdaságot, és ez az igazi kihívás Rióban is. Meg kell győzni a fejlődő országokat arról, hogy a zöld növekedés az, az nem egy olyan dolog, amit a nyugatiak erőltetnek, hanem ez az ő jövőjük szempontjából is a lehető legjobb megoldás és ez lehet a legsikeresebb növekedés, amit láthatunk, ez a zöld növekedés. És hogyha a Rio Plus 20 eredményéről beszélünk, hogyha képesek leszünk arra, hogy meggyőzzük a fejlődő országokat erről, akkor ez sokkal fontosabb lehetne, mint bármilyen írásbeli nyilatkozat. Tehát az, amikor beszélünk a zöld gazdaságról, akkor az a legfontosabb számomra Rióban végezetül elnök úr, Pozitívan hagytam el a ma előtti ülést. Az volt a benyomásom, hogy ugyanabban az irányba gondolkodunk az Európai Parlament, illetve a Nemzeti Parlamentek képviselői is, és sajnálatos lenne az, hogyha ma később ezt a helyet úgy hagynánk el, hogy csak hazamegyünk, és nem egyesítsük, nem egyesítjük jogalkotói erőnket. Van egy eszköz erre, ez a Globe, ez egy parlamenti hálózat, Rióban is találkozik majd az első hétvégén, és meg szeretném önöket arról győzni, hogy legyenek tagjai ennek a globális hálózatnak, ami a jogakotókat töríti, hiszen ezen hálózat által sokkal jobban nyomást tudunk gyakorolni a kormányainkra azért, hogy jobb eredményt érjünk el Rióban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Gebrandi kollégának. Most egy régi ismerősünk fog hozzánk szólni, Adámó úr, aki itt a parlamentben a GUE nevében volt képviselő és koordinátor is volt két percre, övé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak megmutatkozott az, hogy pozitív hangokat hallhatunk. Szeretnék azért is köszönetet mondani, hogy a BMW példáját kiemelték itt, hogyha autót szeretnénk alkalmazni, ez kell egy bolygó is, és ezért nagyon jó az, hogy most már a széndiokszid kibocsátást is feltüntetik a reklámoknál. Minden, amit most láthatunk, az egyre inkább sürgetővé teszi a fenntartható fejlődést. Szociális gazd- hatása van a pénzügyi válságnak, de ez kihatta a környezetvédelemre is. Erőfeszítéseket kell tennünk a környezet érdekében, és gondoskodni kell arról, hogy a pénzek a megfelelő irányba haladjanak. Kezdeményezést kell tennünk azért, hogy tényleg előtérben lehessen helyezni a zöld gazdaságot, illetve a fenntartható fejlődést, és erre kell koncentrálnunk Rióban is. Ezzel leküzdhető a szegénység is, viszont ehhez az kell, hogy koordinált fellépés legyen tapasztalható nemzetközi szinten, egyértelmű célkörözésekkel és időpontokkal, amiket be kell tartani. Mindenképpen előrelépést kell tenni ezeken a területeken, és a Riói konferencián az Európai Uniónak arra kell törekednie, hogy megállapodás szülessen egy lépcsőzetes tervről, amikor is specifikus tervek születnek már nemzeti, nemzetközi szinten és A zöld gazdaságnak egyértelmű célkötésekkel kell rendelkeznie, és különböző ösztönzésre van szükség a fenntarthatóság elérésére. olyan eljárásokra van szükség, amelyek megfelelnek a millenniumi célkütézéseknek is. Mindemellett a célkütézéseket megfelelően kell értékelni is. A legfontosabb az az, hogy figyelembe vegyük az emberi aspektusát a fejlődésnek is, tehát a társadalmat, a társadalmi rétegeket kell erősíteni, és megfelelő szociális integrációra van szükség az ésség és a szegénység leközés szempontjából. Köszönöm szépen! A következő hozzászólunk Fidá Hidágó kollega lesz Spanyolországban. Tessék! Muchas gracias. Eh, reiterar. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megismételni azt, amit már ma reggel elmondtam, osztjuk a javaslatoknak a többségét, amiket az Európai Parlament fogalmazott meg, valamint az ENSZ-nek a főmunkacsoportja. Ma reggel délelőtt azt mondtam, hogy gazdasági válság idején elég sok a kockázat, de ugyanakkor sok lehetőség is van. És most kell, hogy úgy járjunk el, hogy gazdasági modell módosítást hajtsunk végre. Önök is tudják, hogy Spanyolországban a, tudjuk, hogy mibe kerülhet a fenntartható gazdasági modell. Szerintünk ez nagyon fontos, és ez egy nagyon jó lehetőség a zöld politikák, az újrahasznosító politikák lehetővé teszik a munkahelyteremtés, bizonyos gazdagság létrehozását, és lehetővé teszi új infrastruktúráknak a kialakítását, például a vasutat is lehet fejleszteni. Ez fontos a zöld gazdaság számára. De néhány dolgot szeretnék felvetni a fenntartható gazdaságnak ára van, és az állampolgároknak tudni kell, kell hogy ezeket az árak, ezt az árat meg kell fizetni. A megújuló energiák, az újrahasznosítás, a víztisztítás, az erdők megőrzése, a bioélelmiszer termelés, az ökoszisztémák megőrzése, megvédése vidéken, mindezek költséget jelentenek, és ezt azokat a költségeket vállalni kell. Az Európai Unió egyébként a reformok keretében legyen az a a kap vagy egyéb reformok, figyelembe kell, hogy vegyük a, fe, a szociális fenntarthatóságát is a politikáknak. a, gazdaság, a mezőgazdasági termékek árával kapcsolatban is cselekednünk kell, mert egyesek esetében, egyes termékek esetében a termelők nagyon keveset kapnak az árujukért, és főként a feldolgozóipari ágazatok profitálnak belőle. Az egyenlőtlenségeket kezelni kell, de bizonyos finomításokkal. Nem csak az unión kívül vannak egyenlőtlenségek, hanem az unión belül is vannak országok, térségek, amelyeknek szolidaritásra van szükségük, és amely amelyeknek dolgozniuk kell azért, hogy az egyenlőtlenségeket leküzdjék, és jelenleg nagyon gyenge a fejlődési lehetőségük. Nekünk, európaiaknak fel kell lépnünk az egyenlőtlenségek ellen. Antonászó kollega következik, tessék. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-mi exprim satisfacția că avem această întâlnire astăzi. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megelégedésemet kifejezni, hogy ma itten ö, találkozhatunk a nemzeti parlamenti képviselőtársainkkal végül is valamennyien felelősek vagyunk azért, hogy támogassuk és eh, továbbadjuk ezeket az üzeneteket nemzeti szinten. Gyakran elhangzott az ilyen eh, találkozók alkalmával, hogy a fenntartható fejlődési politikákat sokkal határozottabban és dinamikusabban kell kialakítani, mert az eddigi politikák végrehajtása nagyon lassan megy, és kötelezettséget kell vállalnunk, el kell kötelezni magunkat a fenntartható politikák mellett. Ehhez konkrét célok kellenek, konkrét értékelési módszerek és egy ütemterv is, hogy el tudjuk ezeket a célokat érni. Figyelembe kell vennünk a szociális, gazdasági hozzáférési lehetőségeket, és ahogy a biztos úr is elmondta, eh, szét kell választanunk a gazdasági növekedést és a forrásfelhasználást, valamint a környezetrombolást. Zöld gazdaság nem jöhet létre csak akkor, hogyha a magánszektort is ebbe bevonjuk bátorítani kell a piaci, az üzleti köröket és a magánberuházásokat, hogy vegyenek részt ebben a fenntartható fejlődésben. Meg kell szüntetni minden olyan támogatást, amely a környezetnek hosszú távon árt, és a mezőgazdaságnak meg kell adni a lehetőségeket és egy megfelelő szabályozási keretre is szükség valami világos és megbízható, ami a gazdasági szereplőknek biztonságot teremt be kell ö, építenünk a környezetvédelmi elemeket is minden nemzetközi tárgyalásba és ehhez megfelelő finanszírozási módozatokra is szükség van. Bölcsebben kell finanszírozni, és nem szabad elhanyagolnunk a magán és állami szektor kapcsolatait. Fontos, hogy a gazdasági szereplők hozzáférjenek olyan új típusú finanszírozási lehetőségekhez. Különösen igaz ez a KKV-kra. És végezetül azt szeretném mondani, hogy minden szabályozási eszköz csak akkor lesz sikeres, hogyha ezeket összekapcsoljuk információs kampányokkal és képzési kampányokkal. Így úgy gondolom, hogy szorzó hatást tudunk majd elérni szociális területen. Köszönöm, Wally asszony az Egyesült Királyságból. Nagyon szépen köszönöm. Egy kicsit a zöld gazdaságról szerettem volna beszélni, hogy mennyire lényeges az, hogy az üzleti életet is bevonjuk. Az Európai Bizottsághoz is szeretnék fordulni, hogy szervezem valamilyen eseményt Rio előtt. Mielőtt ténylegesen elkezdődik a Riói konferencia, és pedig egy egész Európát átfogó dolgot. Nagyon fontos az, hogy konkrét példákat is bemutassunk a forráshatékonyság területéről. Az Európai Uniónak nagyon fontos, hogy a forráshatékonyságot szorgalmazza. Hogyha Rio előtre sikerülne időzíteni ezt, akkor szerintem kihathatunk, odahathatunk a Rioi konferencia eredményére is. Ez jó lenne a verseny, jó lenne az üzleti élet számára, és nagyon jó lenne a polgárok számára. Az előbb hallottunk globális problémákról. Mindenkit szeretnék felszólítani, hogy informálja az embereket erről a lehetőségről. Ez a nemzeti parlamenteknek is nagyon lényeges lenne, hiszen a parlamentek a jogalkotási szervezetek, és a parlamentek foglalkoznak majd az eredmények átültetésével is. Hoztam magammal információt, itt például az úgynevezett kemény esőről. Bob Dylannek is volt egy kemény eső című száma, és ez nagyon jól bemutatja a dal révén, hogy miről is van szó. Nagyon sokat beszélünk az oktatásról, nagyon sokat beszélünk a képzésről. Most meg kell néznünk, hogy hogy juthatunk el az emberek szívéhez és eszéhez. Valahogy így. Az Európai Unió például ezt a kemény eső projektet is előmozdíthatná, és pedig eh, globális méretekben, hogy az embereknek eh, ténylegesen el tudjuk magyarázni, hogy eh, mi a tét, és mi beloltató ez meg Rio után. Köszönöm szépen, Holly asszony. A következő felszóló egy spanyol kolléga, Aparici úr. Buenas tardes. Eh, no repetiré la jó napot kívánok mindenkinek! Nem fogom megismételni a délelőtt elmondott hozzászólásomat, mert úgy gondolom, hogy a javaslat, az állásfoglalás javaslat, amit előterjesztettek, valóban jó, és teljesen helytálló a van a témakörben, ami ma délután foglalkoztat bennünket. Azonban két vagy három elemével mégiscsak szeretnék foglalkozni az állásfoglalásnak. Szerintem vannak elemek, amiket érdemes lenne tisztázni az állásfoglalásban. Ami a legfontosabb, ezek a források, és hogy víz, energia és hulladék területen lépjünk fel, és a víz az egy nagyon fontos forrás. Nem csak az optimizáció szempontjából kell ezt megnéznünk, hanem meg kell nézni azt is, hogy mi van a ennek a forrásnak a romlása területén. Szerintem az állásfoglalásban rá kellene mutatni valahol arra, hogy el kell kerülni azon problémákat, amelyek az el, ö, abból adódnak, hogy sósá válik a víz, illetve a ö, víz rétegek ö, ö, sósá válnak. Az én hazámban és a mediterrán térségben sok ilyen probléma van. A 32-es pontban, ahol a ö, határon átnyúló együttműködésről beszélünk, a különböző vízgyűjtő területekről, akkor itt kellene szólni ne az egy, azon országon belüli együttműködésről, de Európában a országokon átnyúló eseteket is kellene kezelni, mert energetikai szempontból kevésbé hatékony, hogyha nincs meg ez az együttműködés, és meg kell például vizsgálni, hogy mi van például a hulladék kérdésekkel. Energia tekintetében pedig mindenképpen hangsúlyozni kellene az energiahatékonyságot, és a magas hozamú technológiákat kellene előre részesíteni. Itt az újrahasznosításról beszélünk, az újrafeldolgozásról, ez nyilvánvalónak tűnik, de jó lenne hogy az energetikai hasznosításról beszélnénk, és hogy csúcs technológiákat alkalmazzunk. Ez az a három finomítás, amit szerintem be kellene venni a szövegbe. Köszönöm szépen. A következő Judit Merkis kollégánk kettő percre. Tisztelt biztos úr! Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk szeretnék beszélni a kedvenc témámról, ez pedig a nulla hulladék, a zero waste. Van ezzel kapcsolatban konkrét eh, terve Rióban, mert ez egy olyan eh, téma, amely mindenki számára fontos, és ezt össze is lehetne kötni a teljes nyersanyag kezdeményezésünkkel, amit az Európai Parlamentben öntöttünk el. Szerintem az Európai Unió itt is tehetne valamit, hiszen ez egy nagyon fontos pillére a nyersanyag stratégiájának az Európai Uniónak. Helyettesítenünk kell, de hatékonynak is kell lennünk, és szerintem a lehető legjobb gyakorlatokat itt kicsirelhetnénk, például a címkézésről, stb. ezekről. Az egyik olyan téma, amiről gyakran beszélünk, a szemét helyek megszüntetése. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ezeket a szemét helyeket létrehozni. Ez egy olyan téma, amely mindenkit érint, de sokan még illegálisan rakják le ezt a szemetet, a harmadik világban is, és ezért meg kell ezeket szüntetni, és egyetemi technikákra van szükség, hogy jobb legyen az újrahasznosítás. Annak is örülök, hogy lesz ez a konferencia Rióban, hiszen 20 évvel ezelőtt nagyon sokat tettünk azért, hogy valóban felhívjuk a figyelmet erre a témára. Ugyanezt kell tennünk most is. És az sem akadályozhat bennünket, hogyha a COPS, a legnagyobb klímaváltozásról szóló egyezmény nem jön létre. Egyértelmű, mérhető célokra van szükség. Az is nagyon fontos, hogy egy jó tárgyalási technikát alakítsunk ki. Érzékenynek kell lennünk ezen téma irányába, ahogy ezt a kolléga is már elmondta. A Globe, ez egy nagyon jó hálózat, amit mindenkinek csatlakoznia kell. Köszönöm szépen Judit Merkisnek, a következő pedig Snoy kollega a belga parlamentből. Euh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék beszámolni arról, hogy Belgiumban a parlamentben, illetve a fenntartható fejlődési bizottságban aggodalmakat fogalmaztunk meg a zöld gazd, gazdasággal kapcsolatban. Attól tartottunk, hogy ez a fenntartható fejlődést valamilyen mértékben gyengíti. Zserbandi úr, hogyha jól értettem, hogyha a BMW-k kevesebb széndiokszidot bocsájtanak ki, ez még nem elegendő, és nem felel meg annak, amit a biztos úr mondott, aki éppen arról beszélt, hogy szét kell erre választani a növekedést és a forrásfelhasználást. És ezek olyan problémák, amiket nem oldottunk még meg saját gazdaságainkban, és még kevésbé ö, oldottuk meg a feltörekvő gazdaságokban. A mi állásfoglalási tervezetünkben van egy olyan, hogy a zöld gazdaságot teljes értékű gazdaságnak kell tekinteni, ami fenntartható módon fejlődik, megtartja az ökoszisztéma szolgáltatásokat, védi a klímát, természeti erőforrások felhasználását. Tehát a fenntartható gazdaság sokkal többet is jelent, mint a zöld gazdaság hogyha csak gazdasági szempontból nézzük a dolgokat, akkor ez gyengíti végül is a fenntartható fejlődés koncepcióját, úgy, ahogy ezt 20 évvel ezelőtt megfogalmaztuk. Szeretnék két dolgot kiemelni, amik benne vannak az állásfoglalás tervezetben. Az egyik az energia kérdése. Hangsúlyoztuk, hogy meg kellene, konstatálni kellene, hogy milyen feszültség van az olajkitermelésben, és egyes országokban egyes társadalmak egyre törékenyebb vidékeken akarják kitermelni a kőolajt és Rio plusz 20-ban valamilyen módon meg kellene, fel kellene lépni a tengeren és az ökológiaiak törékeny vidékeken, például a sarkvidéken való kitermelés, de gondolunk itt az egyenlítői vidékre is, és az olyan országokra, mint például Kongó, amely nekünk nagyon kedves a belga parlament állásfoglalása azt fogalmazza meg, hogy fokozatosan ki kell vonulni a nukleáris energia területéről közép és hosszú távon, tehát hosszú távon a nukleáris energia nem lehet része a zöld gazdaságnak. Végezetül pedig mezőgazdaság tekintetében szeretném kiemelni, hogy már többször elismételtük, az ENSZ élelmezésügyi döszkütő témával foglalkozó ENSZ képviselőnek Döszküter úrnak a jelentését, hogy egy akroökológiai megközelítést kellene alkalmazni, hogy az élelmiszertermelés kevésbé hasson a környezetre, és a, ö, olyan gyakorlatokat alkalmazni, amik a kis ö, földművelőknek, a hagyományos parasztoknak is elérhetőek. Ez valószínűleg a fogyasztók részéről is követelnek ö, ö, egy reformot az ö, táplálkozási rendszerekben úgy gondolom, hogy a zöld gazdaság egy nagyon nehéz átmenetet is jelent, nem szabad ezeket elkendőzni, és azt, hogy milyen lemondásokat is jelent ez az országaink számára. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Lukasz képviselő, a spanyol parlament, az észparlamentből tehát akkor most kettő percre kap szót, hogy mindenki, aki szerepel a listán, megkapja lehetőséget, hogy felszólaljon, vagy kérdést tegyen fel. Kettő perc. Köszönöm. Köszönöm szépen, a gazdasági fejlődés az nem feltétlenül jó a környezetnek sem, mert nincsen tudatosság amikor a környezeti hatásokat vizsgáljuk. A gazdagok pazarolnak, élelmiszert, energiát pazarolnak, pazarlunk, végtermékeket, olyan termékeket, amiknek az előállítása másod pedig nagyon sok természeti erőforrást igényel. Az ilyen pazarlás ellen mit lehet csinálni? Oktatás, nevelés és tudatosság szükséges. Potosnik biztos úr nagyon jól ismeri, nagyon jól tudja, amit mi dolgozott a korábbi előéletében, oktatás területén dolgozott évekig, és ezt meg tudja erősíteni. Az oktatás a környezet szinten nagyon fontos, alapvető. Csak néhány tényt szeretnék megemlíteni olyan projektekkel kapcsolatban. Észtország, Kisország, és van egy tervünk arra, hogy villamos energiával működő gépkocsikat használjunk, és töltőállomásokat építsünk ki az országban. Legközelebb, amikor majd Észtországban járnak, lehet, hogy autóval tudnak majd közlekedni, és már nem lesz szükség hagyományos üzemanyag tankolására. És nagyon sok erdő is van Észtországban, alacsony a népsűrűség, és ez nagyon sok lehetőséget jelent, nagyon nagy legelőke és erdők vannak. Amikor kivágják az erdőt, azért vágják ki, hogy ebből gazdasági forrást képezzenek, és van egy újraültetési tervünk azért, hogy az erdők valóban fejlődni tudjanak. Észtországban van egy környezetvédelmi projektünk is, ezért érkezik Észtország majd Rióba egy nagy népes delegációval. Természetesen kénytelenek leszünk mi is repülővel menni, mert azért vitorlással már csak nem mehetünk, de ezzel is próbáljuk hozzájárulni, hogy a világ megváltozzon és kedvesebb legyen a környezetnek. A vitorláshajó Nagyon jó. A vitolás egy nagyon jó ötlet, de kicsit sokáig tart. Köszönöm, Lukasz úr. Most pedig Rovana Plump kapszót az Európai Parlament részéről. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. Nagyon alaposan hallgattam a pozitív üzenetét és az egész felszólalását. Mindig megpróbálok pozitív módon gondolkodni, és úgy gondolom, hogy Rio esélyt ad nekünk arra, hogy tényleg elérjünk valamit. És pedig egy erős politikai kötelezettségvállalást, hogy elérjük a zöld gazdaság célját. Én mindig szorgalmazom a zöld gazdaságot, hiszen a gazdasági válságból csak is a zöld gazdaság vezethet ki. Valamilyen motorra van szükségünk. A zöld gazdaság pedig olyan, mint egy motor. Nagyon fontos munkateremtő lehetőség, zöld munkahelyeket teremtő lehetőség. Szeretném feltenni önnek azt a kérdést, hogy gondolja-e, hogy az Európai Unió szintjén szükségünk van-e zöld gazdasági stratégiára? Miért teszem fel ezt a kérdést? Azért, mert szerintem nagyon lényeges a zöld gazdasággal hozzájárulni a fenntartató fejlődéshez. Riónak pedig ki kell mutatnia, hogy a gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikáknak egymást erősítenie kell, hogy elérjük a fenntartató fejlődést, hogy elérjük a zöld növekedést. Éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy van-e ilyen stratégiájuk. Itt a nemzeti parlamentek képviselői előtt is kijelentem, hogy nagyon erős üzenetet kell közvetítenünk a nemzeti kormányzatok felé, nem csak az Európai Unióban, de a bizottság felé is. Nagyon fontos az, hogy az ökológiai és a szociális szempontokat is érvényre juttassák a zöld gazdaságban, még akkor is, hogyha gazdasági válság van. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok a Rio Plus 20-hoz. Azt kívánom minnyáinknak, hogy Rióban politikai megállapodás szülessen. A címének megfelelő. Megállapodás az a jövő, amit szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Hansen kolléga Dániából. Nagyon szépen köszönöm a szót. Úgy gondolom, hogy ez a cím, ez a Rio Plus 20, hogy a jövő, amit szeretnénk. Tehát szerintem ez egy nagyon jó cím. Nagyon jó ebben az első tervezetben is, hiszen arra utal, hogy megvan a lehetőségünk arra, hogy tegyünk valamit. Nekünk, akik itt ülnek most együtt a kollégáinkkal, és hogy az egész világban tehetünk valamit. Politikai döntésekkel. Nagyon fontos számomra az is, hogy nem, hogy a nemzeti parlamentekben és az Európai Unióban is ragaszkodjunk ahhoz, hogy Rióban új folyamatok induljanak be, és ezek az új folyamatok pedig alapuljanak a kötelező célokon. Tehát mindenképpen kötelező célok kellenek. Még nem jutottunk el nagyon messze ezen a téren. Rio sokkal több, mint egy környezetvédelmi konferencia. Rio olyan konferencia lesz, ahol el kell érnünk a fenntarthatóság céljait, amelyek ökológiaiak, gazdaságiak és szociális jellegűek is, tehát az összes politikai területet átölelik. És igen, is megvan a lehetőségünk, hogy kötelezettséget vállaljunk. A probléma viszont az, és fel kell ismernünk, hogy tudjuk illetve nem tudjuk megfelelően, hogy mi történt az elmúlt évek során. Paradox az, hogy eh, a nemzeti politikai célokat túlságosan rövid távon tervezik. És eh, parlamenti képviselőként különleges kötelezettségünk van, és pedig az, hogy megfogalmazunk a kötelező célokat, hiszen ezekkel tudjuk elindítani a politikai folyamatokat. Sokat beszélünk a halászatról, a tengerről, a fenntartható energiáról, az energiahatékonyságról, azonban a célok nagyon fontosak, és ezeket a célokat nem lehet az örökké valóságig elhalasztani. Ez lenne most az utolsó megjegyzésem, ez az az ár, amelyet ki kell fizetnünk. De 2005-2006-ban Sir Harvard Sturt jelentésében hangsúlyozták, hogy sokkal drágább az, hogyha nem teszünk semmit, mint hogyha most valamit esetleg teszünk, és azért fizetnünk kell. Tehát, ha nem teszünk semmit, az sokkal drágább, mint hogyha kötelező célokat fogalmazunk meg bizonyos prioritások esetében. Így elérhetjük azt a jövőt, amit szeretnénk. Köszönöm szépen. Most Nigri kolléga kapszót Luxemburgból. Köszönöm szépen, elnök úr, és tisztelt biztos úr. Nagyon is igaza van, amikor a közös stratégiáról beszél, az Európai Uniónak legyen közös stratégiája. Ugyanakkor azért mégiscsak szeretném felvetni még egyszer egy általános felvetést. Mi az Európai Uniónak a pozíciója más államokkal kapcsolatban, amelyek nem vettek részt a kiotói jegyzőkönyvben, egyezményben, mert mégiscsak ezen az úton kellene tovább haladni. Ugye volt a 3x20-as stratégia, a különböző rugalmas mechanizmusok és egyebek. Úgy gondolom, hogy Riónak mégiscsak mindenkit be kellene vonnia ebbe a problématikába, ami végül is kiotóban fogalmazható meg. Amit erről szeretnék szólni, ön azt mondta ugye, hogy öt pillér van, és az első között megújuló energiát említette, és két kérdést vetesz fel. Az egyik a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek, bioüzemanyag termelésre, ez vajon megfelele az új politikán, mezőgazdasági politikának, a 2013-as kapnak. Nagyon jól tudjuk, hogy néhány évtized múlva élelmiszer termelésre lesz szükség, és nem tudom, hogy igazán jó úton haladunk-e, és az olyan országok irányába is, amelyek a fejlődéssel foglalkoznak. Vajon kellően figyelembe vesszük-e a fejlődést, és különösen a kutatást a megújuló és észszerű felhasználását a, például a napenergiának, és nem kellene például Afrikában fejleszteni a napenergiát, és ott jobban fejleszteni, mint az európai országokban. Köszönöm. Richard Zéba. Köszönöm szépen, Richard Zéba. következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt biztos úr, nagyon sokat beszélt a zöld gazdaságról, és mindannyian tudjuk azt, hogy ha ezt nem sikerül elérni, akkor tényleg problémánk lesz ezen a bolygón. Mindenképpen azon kell lenni, hogy megfelelő árakat alkalmazzunk itt. A biztos úr közgazdász, tehát tudja azt, hogy a társadalom munkat hogyha a gazdaságunkat át akarjuk építeni, akkor egyfajta szignállal, árjelzéssel kell dolgozni. A projektek kapcsán különböző erőművekre gondolunk, ezek csak akkor lehetnek életképesek, hogyha ezeket pluszban finanszírozzuk. Hát, hogyha nem sikerül itt egyfajta ár igazságosságot létrehozni, és a külső költségeket nem sikerül internalizálni, akkor az egész rendszer nem fog hosszú távon fennmaradni. Gondol-e ön azokra a nehézségekre, amelyekkel szembe kellett nézni a külső ö, költségek internalizálásával a közlekedés kapcsán? Szeretnénk környezetbarát közlekedést. 20 éven át beszélünk már erről a kérdésről. Létrejött egy szabályozás is, amely félig meri megfelel a mi céljainknak és szeretnék köszönetet mondani azért is, amiért eh, holnap is egy keynote beszédet eh, fog tartani, holnap lesz a világnapja, és van egy kilences cikk, eh, és lesz -e egyfajta iránymutatás azzal kapcsolatban, hogy a teljes költség megtétés hogyan fog majd működni, ez a full cost recovery. Különböző a rendszer az egyes tagállamokban, de egyik sem mondja meg pontosan azt, hogy ezeket a vízmű teljesítmény, vízmű ö, szolgáltatásokat hogyan lehet megfelelően beárazni. Úgy gondolom, hogy mikroszinten nincsen szabályozás, viszont a teljes társadalom makroszinten az, amely viseli a költségeket. Elnök, köszönöm szépen Richard Zébárnak. Vaszlekolá következik a szlovén parlamentből, tessék.Án, gospod predsednik, dobar dan tudi gospod. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, ugye, aki ugyancsak Szlovéniából érkezett. Minden kollégának gratulálnék, akik nagyon jó hozzászólásokat tesznek az ebéd után az orvostudományban ezt egy álkáli állapotnak nevezik, és ilyenkor inkább az ember lefeküdne nevér után, nem pedig beszélne. Szlovénia mindenképpen támogatja a Rio Plus 20 konferenciát. Nagyon örülünk annak, hogy egy ilyenfajta ambiciózus hozzáállást láthatunk annak érdekében, hogy világszinten meg lehessen valósítani a zöld gazdaságot, és amelyen hozzá lehet eh, járulni az is, hogy a szegénységet le lehessen küzdeni. Szlovénia mindenképpen érdekelt szintézményes keret kialakításában. Szlovénia számára az is nagyon fontos, hogy erősíteni lehessen az intézményeket, amelyek a környezetvédelmet szolgálják. A Rio plusz 20 konferenciát mindkét dolgot le kell, hogy fedje, a gazdasági, szociális és ökológiai kérdéseket is. Szlovénia nagyon aktívan vett ebben részt. Ezek a törekvések olyan törekvések, amelyek nagyon fontosak számunkra. A mai délután során, a délelőtt során hallhattuk azt, és az volt a benyomásom, hogy elég nagy az optimizmus, és azt várhatjuk, hogy megállapodnak mindenről, és tényleg kötelező vagy, hogy célok valósulnak meg. Az a benyomásom Potocsnik úr, és beszámolójában ezt láttam, hogy van egyfajta kételyek is, szkepticizmus azzal kapcsolatban, hogy a többi résztvevő milyen mértékben kíván majd együttműködni velünk ezen a nagy konferencián. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bas Eichhout következik. Köszönöm szépen tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen Potasnik úrnak a bevezetőt. Egy specifikus kérdése lenne. Ami Dörbenben történt, a legkevésbé fejlett országok kapcsán mit gondol, hogy mi lesz majd Rio de Janeiro-ban? Tudunk-e er, erre a korábbi szövetségre építeni? Biztosítani kell azt, hogy a BRIC országok támogatják Európa hozzáállását annak irányába, hogy fenntartható politikák legyenek, és ezért is fontos Rio, nem csak a zöld gazdaság kapcsán, hanem a geopolitikai szövetségek képítése kapcsán is fontos ez. Tudná pontosítani azt, hogy hogyan gondolja a munkát ezen a fronton? Most a hallgatósághoz fordulok, nagyon jól beszélünk a zöld gazdaságról, és nagyon jó azt látni, hogy mindenki egyetért abban, hogy mennyire fontos ez, de ugyanakkor mindannyian tudjuk azt, hogy a zöld gazdaság az nálunk otthon kezdődik, és az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, az az, hogy megváltoztatjuk az adózásunkat, annak érdekében, hogy a környezeti terhet adóztassuk meg. Európai szinten már van erre egy elképzelés, hogy energiaadózás, annak érdekében, hogy nem inkább a, a mennyiségre, hanem a széntartalomra koncentrálunk, tehát ez egyfajta váltás lenne, nagyon egyszerű lenne ezt megtenni, de hogy ezt mindannyian tudjuk itt Európában, amikor az adózásról van szó, akkor minden tagállam egyhangú szavazatára van szükség, hogyha vétó van, akkor egy tagállam részéről is, akkor az nem fog létrejönni ez a jogszabály. Jelenleg most Luxemburg ö, blokkol, és őrá tekintek, luxemburgi kollégámra tekintek, és azt kérem, hogy változtassák meg ők is az adóztatást, annak érdekében, hogy csökkentetni lássanak a környezeti terhet. Minden parlamenti képviselő támogatására van szükség ehhez az egyszerű dologhoz, hogyha a zöld gazdaságot szeretnénk, akkor igenis adóztassuk meg a környezeti terhet, és gondoskodjunk arról, hogy a 27 tagállam ezt támogatja, mert különben csak beszélgetünk, beszélünk mindenről Rióban, és semmi nem fog változni, ami igen csak sajnálatos lenne. Bas Köszönöm szépen Bas Eichhautnak. Ezzel véget értünk a felszólalók listájának, és ismételten visszaadnám a szót a, a biztos úrnak, hogy válaszolja meg a felmerült kérdéseket, és foglalja össze a ma délutáni vitát. Tessék, Potocsnik úr. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon jó vita volt, és nagyon ösztönző. Végig megpróbálok végigfutni a kérdéseken, de valamikor nagyon rövid leszek, mert és valamit majd megpróbálok egy kicsit jobban kifejteni, hogy hogyan próbáljuk kezelni a dolgokat. Először is maltai képviselőnek mondanám, hogy a logikánknak része, és ugyanabban a logikai sorba megy, amit mi is elképzelünk. Tehát az abszolút igaz, hogy nincs egységes megoldás mindenki számára. Erről nem is lehet vitát nyitni ami a kapcsolatot jelenti a fenntartható fejlődési célok ez valami, ami egy kicsit, mint üzenet itt leng, tehát Rióban, Brazíliában meg kell állapodnunk a folyamat elindításában, úgyhogy ez egy irányba mutasson a jövőbeni fenntarthatóság szempontjából. Erre nehéz lenne nemet mondani. Amit mi hozzáteszünk európaiak, hogyha ezt a folyamatot kívánjuk és szavahihetőnek akarjuk, akkor mindenképpen egyértelmű megállapodás kell valamiről Rióban, mert ha nem, akkor csak politikai deklarációk szintjén maradunk, ami mögött nem lesz igazi kötelezettségvállalás, és nem is ad ez majd kellő biztosítékot arra, hogy ez ne legyen visszafordítható. Tehát meg kell próbálnunk összekapcsolni a az SDG koncepciót, amit nagyon sokan támogatnak, és megpróbáljuk ezt az üzenetet közvetíteni az ütemterven keresztül. Egyértelmű időkorlátokat, kereteket szeretnénk, ami a szavahihetőségét növeli ezen tevékenységeknek, amik a fenntartható fejlődési célokat szolgálja. A másik téma, amivel talán még többet kellene magyaráznom, a fejlett és a fejlődő világ mit csinál és hogyan kapcsolódnak össze az átmeneti folyamatok. Hogyha abból a szempontból nézzük a helyzetet, hogy hol is tartunk jelenleg, akkor az kell az a felfogás, hogy valószínűleg bizonyos falakat is kell döntögetnünk a források miatt. Ez nyilvánvalóan igaz azon országokra, amelyeknek kevés az erőforrások és fejlettebbek. Meg kell győznünk a többieket, azon országokat, amelyek jelenleg úgy tűnik, hogy nincsenek igazán korlátaik, mert forrásokban gazdagok, de ugyanaz a helyzet náluk is egyelőre abban a szerencsés helyzetben vannak, amivel mi nem rendelkezünk, de talán el tudják kerülni azt a fájdalmas átmenetet, amit mi nekünk kell átélnünk. A termelés és a fogyasztási mintáknak a megváltoztatása, ez nagyon fontos, de ez nem igazán könnyen megválasztható. Tehát nekünk jobban kell itt erőfeszítéseket tenni, de ők, hogyha csatlakoznak hozzánk, akkor elkerülhetnek bizonyos hibákat, amiket már mások elkövettek, vagy amit jobban látnak azok, ahol kevesebb a források. Tehát alapvetően ez az egyértelmű üzenet, hogy úgy mindenkinek ugyanabban a cipőben jár, és ez egy nagyon fontos dolog, és ezt mindenkinek látnia kell. Hogyha zöld gazdaságról beszélünk, akkor arról beszélünk, mindenki ugyanabban a helyzetben van. Ezt kell, világosan kell látnunk. Vannak, akik jelenleg még jobb helyzetben vannak, mint mások. Néha hallunk olyan hangokat is, hogy ez az európai válsággal kapcsolatos. Az európai válság az ö, csak annyit jelent, hogy még nehezebb a túlélés, mert különböző érvelések vannak. De már a válság előtt is beszéltünk ezekről. De ha a válsággal akarjuk összekapcsolni, akkor világos egyértelmű érvek vannak. Valamennyien tudjuk, hogy ha saját e, eladósodottságunkkal akarunk foglalkozni, akkor többet kell keresni. Ha többet kell, akarunk keresni, akkor nagyobb növekedésre van szükség nemzeti szinten. Ha valaki jobban akar növekedni, akkor versenyképesebbnek kell lennie. Tehát ezek azok a mágikus dolgok, amikről beszélnünk kell. Európában nagyon sok területen versenyképességi problémák vannak. A tudás gazdasága, ez nyilvánvaló. Jó ö, oktatási rendszer, jó innovációs rendszerünk megvan de az az gondolat, amire építenünk kell, és amit a vállalatok egyébként tesznek is, ahogy Gerben Jan mondta, minden megvan, minden rendelkezésre áll, és a vállalatok azért lépnek, mert nagyon jól látják és értik, hogyha nem termelik a, meg a termékeket kevesebb energiával, kevesebb alapanyaggal, kevesebb vízzel, oly módon, hogy ez újrahasznosítható legyen, akkor értik, hogy egyszerűen el fognak tűnni a piacról. És ez a lényege a dolognak, amit mindenkinek meg kell értenie. Tehát ezért a régen ugye, amikor magas volt a munkaerő ára, a források olcsóak voltak, akkor létrehozták azokat a rendszereket, ahol emberre, munkaerőre már nem volt szükség a termelésben. De nem lehet eh, erőforrások, természeti anyag, erőforrások nélkül termelni. Például Németországban az a helyzet, hogy 45% a vállalati költségstruktúrában a forrás, és csak 20% a munkaerőköltség tehát ezért is van gazdasági súlya, és ez ott van, és ez nem fog megváltozni. Ezért gondolom úgy, és hallottam azt a, olyan kérdéseket is, hogy a zöld növekedés az végül is a fejlett világnak a koncepciója azért, hogy a jelenlegi növekedési struktúrákat visszájára fordítsa nem erről, nem erről beszélünk, mert valójában ez a válasz arra, hogy hogyan a barna növekedésnek megvannak a saját korlátai. A zöld növekedés az pedig a válasz erre, hogy hogyan lehet figyelembe venni bizonyos dolgokat, amiket a múltban nem vettünk figyelembe, és hogyan lehet ezt beépíteni a gondol- gondolkodásunkba. Tehát a növekedést támogatjuk, mert ha nem, akkor falba fogunk ütközni. Ez egyre világosabb a magán ágazat, a magánszektor, amit többen is megemlítettek. Hogyha a zöld gazdaságról és zöld növekedésről beszélünk, akkor világos, hogy ezt nem tehetjük a magánszektor nélkül. Itt a végrehajtási eszközökről beszélünk. Végrehajtási eszközök egy kicsit mást jelentenek, mint amikor sokszor a különböző hivatalos fejlődési kérdésekről beszéltünk. Mert miért? Mert ha valóban zöld ö, gazdasági modellt akarunk építeni, akkor mindenek előtt a feltételek szükségesek ehhez, piaci intézkedések, olyan feltételek, amik vonzóak a vállalati ágazatnak, a szektornak, és természetesen állami támogatásra is szükség van, de ezt nem lehet csak ö, a pénztranszferekkel megoldani. Hogyha valaki nem végzi el a saját ö, munkáját otthon, hogy a változás ilyen irányú legyen, akkor nem fogunk segíteni. És a szegénység felszámolását illetően én hiszem, hogyha ez azt jelenti, hogy lehetővé kell tenni az embereknek, hogy különböző módon élhessenek, hogy demokráciában élhessenek, hogy egészségügyi szolgáltatás legyen számukra, hogy oktatásban részesülhessenek, de azt is jelenti, hogy vízhez is hozzá kell, hogy férjesenek, hogy legyen energiához való hozzáférési lehetőségük. Ezek mind összefüggnek az ökoszisztéma megőrzésével. Tehát ha tönkretesszük az ökoszisztémákat, ez azt jelenti, hogy szegénységbe kényszerítjük az embereket. És szerintem ezt nagyon jól értik hogy ez egy olyan terület, ami ellen közösen kell fellépnünk. Másik kérdés, hogy miért éppen erről az öt területről beszélünk, amit én itt felvázoltam. Lehet, hogy itt egy kis magyarázatot követel, hogy igazán érthető legyen, hogy mi van mögötte különböző ötletek vannak, ötlet óceán van előttünk, és de hogyha nem összpontosítunk néhány olyan dologra, ami a célokat segít elérni, akkor nem lesz világos és rendszerszerű a megközelítésünk. Európában úgy gondoljuk, hogy a legjobb az lenne, hogyha néhány ö, célnak a kibontakoztatására összpontosítanak egyes területeken, ezeket neveztem én pilléreknek az életpillér. A fenntartható energia a világ számára. Ezt sokan javasolták már világbank és egyebek. A másik terület a víz. A, nagyon sokat beszéltünk, a víz mindenkinek egészséges ivóvíz. Ez egy olyan kérdés, amivel még nem ö, foglalkozunk előre, ez pedig a víz hatékonyság. Ez kiemelkedően fontos különösen azon országok számára, amelyek a fejlődés legalacsonyabb fokán vannak, és 80%-át a víznek mezőgazdasági célokra használják fel. Ha nem foglalkozunk ezekkel a problémákkal, nagyon komoly fejlődési problémáik lesznek, és problémájuk lesz a szegénység felszállásával is. A földdel való gazdálkodás és a ökoszisztémák lerombolásának megakadályozása. Ez is egy alapvető követelmény a legfejletlenebb országok, legkevésbé fejlettek országok részéről ha a tengeri ökoszisztémákról és az óceánokról beszélünk, az óceánok megint csak valami olyan, ami nagyon sokunk számára fontos, de a leg sérülékenyebb csendes óceáni szigetek számára is igen fontos. Hogyha forrás hatékonyságról, hulladékgazdálkodásról beszélünk, akkor fontos, hogy nézzük, hogy ezek a pillérek hogyan állnak össze, és hogyan járulnak hozzá a jövőbeni élethez. Ezek az igazi ö, pillérek. Természetesen más fontos dolgok is vannak, de hogyha a víz, energia kérdést, hulladék kérdést nem kezeljük, akkor az összes többit el lehet felejteni, és nem lesznek fenntartható vállalatok. Az élelmiszerbiztonság, ami nagyon fontos, hát persze, hogy fontos, de hosszú távon élelmiszerbiztonság csak akkor, csak akkor lehet beszélni, hogyha nem romboljuk le az ökoszisztémát, hogyha a földterületek nem erodálnak tehát sok minden lehet az ütemtervben, de mégis a legalapvetőbb kérdésekre kell először koncentrálni, és ezeket próbáljuk megfelelően megvetni az alapokat, hogy biztos alapokon álljon tehát először is egy forrás megközelítés kell, nem szabad összekeverni a különböző ágazatokat, a funkcionális tevékenységeket. Ez nagyon fontos, és ezt mindenki el tudja magyarázni, ennek van értelme. Márkez asszony vetette fel. Az egyik cél, amit kitűztünk és amin gondolkodunk, a tanács azt kérte, hogy, beszél, hogy dolgozzunk a célokon, és ezeken jelenleg dolgozunk, nevezetesen a hulladék kérdésekkel is foglalkozunk, Rióban ezt is fel lehet vetni. Az egyik dolog, ami például az élelmiszer hulladék, ez nem csak a fejlett országok számára probléma, hanem nagyon másokok miatt a fejlődő országoknak is probléma de ha valaki figyelembe veszi például, hogy nem tudunk 2050-ben 9 milliárd embert táplálni, igenis tudnánk azzal az élelmiszerrel, amit jelenleg előállítunk, csak hogy nagyon sokat elpocsékolunk, és még így vannak olyanok, akiknek jelenleg sem jut elég ennivaló. És hogy ne is említsünk másokat, például a ö, föld ö, területeknek a különböző adóztatása, ezek is jó. A, de vannak országok, ahol a feltöltési földterületek feltöltése nem igazán elfogadott. De ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, és úgy gondoljuk, hogy a hulladékra is oda kell majd figyelnünk Rióban a környezeti nevelés, és ezekkel mind egyet és azonnal elfogadom. Egy másik dolog, amiről szeretnék röviden szólni, amikor a zöld gazdaságról és a megközelítésről beszélünk, azt kérdezte, hogy van-e ilyen? Van, igen, van. A forrás hatékonyság ez a mantránk. Ez talán nem tartalmaz annyi szociális elemet, mint kellene, de ezek az összetevők, amikről beszélünk, azok mind ide tartoznak. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ha valóban zöld gazdaságot akarunk, akkor vannak alapvető dolgok, amiket meg kell értenünk. Először is kellenek piaci intézkedések, kellenek jogszabályok, kellenek ösztönzők, kell jó kutatásfejlesztés és közvélemény támogatása. Éppen ezek miatt szükség van egy politikai megközelítésre, vízióra, enélkül ez nem mehet, egyszerűen nem lehet haladni. És mindenképpen kellenek partnerségek, állami magánszektor, határon átnyúló, országon belüli, ezeket szeretnénk elérni Rióban. Igen, van négy kötelező célunk, ezeket elmondtam a tanácsi konklúziókra építve. A Kyoto kapcsolattal azt hiszem, hogy a Dörbeni Egyezmény alapján tudnánk, hogy kell dolgoznunk, nagyon nagy európai részvétel is volt ebben a bioüzemanyagok. Amikor megemlítjük a bioüzemanyagokat, azon azt mondom, hogy a fenntarthatósági kritériumok szempontjából bármit is használunk, vagy bármilyen politikát hozunk létre, olyan politika kell, hogy legyen, hogy az, ne legyen az, hogy az egyik kezünkkel adunk, a másikkal elveszünk, tehát egy olyan fenntarthatóság kell, ami széles, átfogó értelemben fenntartható. Ezt tudom mondani a bioüzemanyagra az afrikai fejlődésre említettem, hogy a feltételeket kell megteremteni, piaci intézkedések, és végezetül a szkepticizmus és a szövetség kérdése, amit szlovén kollégám említett. Ha úgy gondoljuk, hogy mindenki egyetér abban, amiről ma beszélünk, akkor nagyon is tévednek nagyon komoly feladat vár rá, hogy meggyőzzünk mindenkit arról, hogy őszinték vagyunk abban, amit mondunk, és, amit, és hogy lehet ránk számítani, és nem egy protekcionista magatartást akarunk megvalósítani és másokra rákényszeríteni, hanem egyszerűen arról van szó, hogy figyelembe véve a feltételeinket, amelyekben élünk, vannak dolgok, amiket talán jobban értünk, de a témák, a tények, azok igenis a, azon fejlődésről szólnak, hogy valamennyien egy hajóba nevezünk. És ha, minden, ha úgy gondolják, hogy lehet a építsük a fejlődésünket arra a termelésre és fogyasztásra, amit jelenleg alkalmazunk, akkor hamarosan ugyanolyan problémáik lesznek, mint amik vannak nálunk, illetve amikről ma beszélünk. Ezt nagyon fontos megérteni, hogy az ambícióinkkal szemben nagyon erős nagy kihívásokat fognak mások támasztani, és lesznek nagy kihívások, ahol nagyon nagy meggyőző erőre lesz majd szükségünk. Brazíliában voltam egyszer egy kerekasztal konferencián, ahol négy és fél órán át vitatkoztam tíz fővel, és eh, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon komoly kihívás volt, hogy ezeket az ötleteket megvédjen. Brazília nem az az ország, amelyik látja a forráskorlátokat. Olyan országról van szó, amelyeknek rendkívüli nagy forrásai vannak, és környezetvédelmi mozgalmak náluk is vannak, nagyon is jelen vannak azonban, azt próbálom elmondani, hogy az, amiről itt valamennyien beszélünk, nem olyan egyértelmű mindenki számára, és ezt meg kell magyaráznunk. A szövetségek, amit Vasszú említett, egy olyan szövetségről van szó, amin érdemes dolgozni. Az afrikai országokkal, ASEAN országokkal, kis szigetekkel. Ez nem csak Dörbenben volt így, hanem már Nagoyában is, csak Dörbenben talán nyilvánvalóbbá vált, mint korábban, de ez olyan valami, ami most már látható, és ami érdemes munkálkodni. Lesz Stockholmban is egy konferencia áprilisban, azt hiszem, hogy ez is egy másik nagyon jó alkalom, de semmilyen alkalmat sem szeretnék kihagyni, nagyon sokat említhetnék, és megpróbálok ezekre építeni. Tehát határozott elgondolások mentén kell foglalkoznunk a kérdésekkel, és ezeket Rióban. És ami pedig a Globot illeti, szerintem egy jó ötlet. Tegnap találkoztam a Környezetvédelmi Bizottság vezetőjével Brazíliából, aki elmagyarázta, hogy mik a céljaik, azt is elmagyarázta, hogy hogyan kívánják ezt megszervezni, és szerintem ez olyan valami, ami nem nekem kellene kommentálni, de én úgy gondolom, hogy ez valóban egy jó ötlet, mindenképpen megéri a vizsgálatot. Vielen Dank! Nagyon szépen köszönöm. János Potocsniknak a kérdések megválaszolását. Köszönöm a részvételt. Biztos vagyok benne, hogy ma ismét kiderült, hogy komolyan gondolja. Komolyan gondolja azt, hogy a Rio plusz 20 sikeres lesz, hogy jó érveket tud majd felsorakoztatni a Rióban folytatandó vita során, és az is biztos, hogy nem lesz sétagalop. Biztos, hogy nem lesz egyszerű, azt már itt az Európai Parlamentben is megtapasztaltuk, de úgy gondolom, hogy önök a nemzeti parlamentekben is érzik ezt. Amennyiben a fenntartató fejlődéssel foglalkozunk, és konkrét célokat akarunk megfogalmazni, akár a klímapolitikában, akkor a konkrét megvalósítás mindig nagyon nehéz. De meg vagyok róla győződve, hogy csak is ezen az úton haladhatunk tovább. Van három hónap időnk. Ez a mai konferencia pedig szerintem nagyon jó kezdet volt. Hogy a tagállamok is lefolytassák saját vitájukat arról, amiről júniusban Rióban globális szinten esik majd szó. Az biztos, hogy most, hogyha akarjuk, tudjuk a világ menetét befolyásolni. Hogyha azt folytatjuk, amit eddig tettünk, akkor ez nagyon sok pénzbe fog kerülni, hogyha nem teszünk semmit. Az egyik képviselő meg is említette, hogy drágább nem tenni semmit, mint esetleg forrásokat költeni bizonyos dolgokra. Természetesen biztos az, hogy pénzt is kell kiadnunk. Hogyha át szeretnénk alakítani a gazdaságot fenntartható zöld gazdasággá. Ma délelőtt már beszéltünk arról, hogy mit is kell tenni annak érdekében, hogy az intézmények és az ENSZ intézményei is egy új intézményt hozzanak létre, hiszen ez megmutatkozott több megbeszélésen is, hogy a jelenlegi intézményi infrastruktúra sem tökéletes. Kíváncsi vagyok, hogy Rióban sikerül-e megállapodnunk abban, hogy létrejöjjön egy intézmény. A forrás hatékonyság, a fenntartható energiaellátás és az energiahatékonyság is összehangolható. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e nekünk itt az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben ezt rögzíteni. Tehát sikerül-e rögzíteni a kötelező célkitűzéseket, hiszen ha kötelező célkitűzéseink vannak, akkor ezt törvényileg rögzíteni kell. Ma megállapítottam, hogy nagyon sok átfedés volt a környezeti politika, a szociálpolitika és a gazdaságpolitika között. Az is kiderült ma, hogy más politikus kollégákat is meg kell győznünk más területekről. Ez pedig megnehezíti a vitát. Pillanatnyilag pénzügyi válságban vagyunk, adósságválságban vagyunk, gazdasági válságban vagyunk. A világ többi része pedig Európára figyel, hogy miért került Európa válságba. És kíváncsi arra, hogy Európa hogyan kászálódik ki a válságból. Biztos vagyok benne, hogy a fenntartható válság, hogy a fenntartható fejlődéssel kerülhetünk ki ebből a válságból hiszen eh, a 9 milliárdos világ iparosodik. Nagyon sokan a 9 milliárdból az iparosodott világban élnek, és 2050-ben pedig háromszoros mennyiségre lesz szükségünk. Hogy ezt eh, hogyan tudjuk megoldani, azt ma még nem tudjuk megválaszolni. De az biztos, hogy eh, a fejlesztés, a környezetpolitika, a klímapolitika és a gazdaság közös szempontjait kell figyelembe vennünk. Úgy gondolom, hogy ez az egész Európai Unió próbatételés lesz. Hiszen az Európai Uniónak mindenképpen van egy konstrukciós hibája. Az, hogy az adópolitika nem az Európai Unió kezében, hanem a tagállamok kezében van. És a költségvetési jog is. A pénzügyminiszterek és a kollégák persze azt mondják, hogy ezt szeretnénk megtartani. Éppen ezért nem lehetséges Európában a pénzügyi tranzakciókat megadóztatni. Nem lehet a forrás felhasználást sem megadóztatni európai szinten. Ez mindenképpen egy konstrukciós hiba Európában. Tudom, hogy ez most nagyon provokatív volt, amit mondtam, de szándékosan provokáltam. El kell gondolkoznunk ezen is. El kell gondolkoznunk azon, hogy mi mit tudunk tenni. Ne csak az ENSZ-től követeljünk dolgokat, hanem gondolkozzunk el mi Európában azon, hogy hogyan tudunk fenntartható gazdaságpolitikát folytatni. Nagyon szépen köszönöm a nemzeti parlamentek képviselőinek, hogy eljöttek ide a messzi Brüsszelbe. Nagyon ösztönző volt számomra meghallgatni a nemzeti parlamentek képviselőinek hozzászólását. Nagyon hasznos volt. Én a rendezvényt most kezdetek tartom. Még egyszer köszönöm, jó hazautat kívánok, és remélem, hogy a Riói konferenciát mi 27-en a több mint száz országból szövetségként lépünk majd fel egy jobb világért, egy fenntartatóbb gazdaságért, ahogy a biztos is említette, erről van szó, nem többről, de nem is kevesebbről. Most szeretném még egyszer megköszönni, és minden jót kívánok! So, Kolleginnen und Kollegen, es geht. Kedves kollégánok és kollégák, akkor folytatjuk. A szakbizottsági ülésünket két napi rendi pontunk van még, és folytatjuk a 15-ös napi rendi ponttal. A több gyógyszerrel szemben rezisztens TBC az európai régióban. Az Európai Járványmegelőzés és Járványvédelmi Központ, az ECDC képviselőinek jelenlétében tárgyalunk, és üdvözlöm a WHO, az Egészségügyi Világszervezet képviselőjét, Roberto Bertolini szól majd a WHO nevében, az ECDC nevében, pedig Sprenge igazgató úr kap szót. Egy kicsit üresebb lett a terem. Ich möchte dann als erstes Herrn Bertolini. Először is Bertolini úrnak szeretném átadni a szót. Líze úr. Egészen röviden. Eszter Delange jelentette be ezt a témát, és ő javasolta, hogy tűzzük napirendre, de Hollandiába kellett mennie, és nekem is sajnos egy másik bizottságba kell mennem, de Eszter de Lange nevében szeretném elmondani, hogy számára nagyon érdekes lenne az a kérdés, hogy a gazdasági válság hogyan hat ki a TBC problematikájára, hogy van-e összefüggés. Ezen kívül a antibiotikum rezisztancia és a TBC összefüggéséről is szeretett volna kérdezni. Elnézést kérek, hogy most itt ezeket így gyorsan bedobtam, de a, megígértem a kolléganőmnek, hogy rákérdezek. Köszönöm szépen, Péter Líze, és most szeretném átadni a WHO képviselőjének, Bertolini doktornak a szót. Thank you, Mr. Grote. Um... Köszönöm, Grote úr. Köszönöm, hogy meghívták a WHO-t, és szeretném Jákob úr üzenetét is közvetíteni, aki a regionális igazgató. Nagyon örülünk, hogy eljöhettünk ide, és együtt ünnepeljük meg a TBC napját. Március 24-én ez annak a napja, amikor Robert Koch felfedezte a TBC ellenszerét. A TBC egy olyan betegség, amely évente 400 ezer új esetet produkál az európai régióban. Ez pedig azt jelenti, hogy természetesen ez a térség nagyobb, mint az Európai Unió. Ez az egész európai kontinensre vonatkozik. És a korábbi Szovjetuniót is magában foglalja. Tehát sokkal nagyobb térségről van szó, mint az Európai Unió. Tehát 64 eh, ezer haláleset következik ebből a 400 ezer megbetegedésből. Tehát egy nagyon komoly betegségről van szó. Az egész világon pedig a lakosság egy harmada magában viseli a TBC baktériumot, és ennek 10%-a ki is fejleszti magában. Ez a betegség kezelhető, azonban időbe telik, és nagyon sok befektetésbe kerül, hiszen az országok egészségügyi rendszerébe kell forrásokat fektetni. Nem új problémáról van szó, hiszen az emberiség századok óta szenved a TBC-től. Az összes kontinensre eljutott a kereskedőkkel, bevándorlókkal. Egy nagyon fontos dologra azonban mindenképpen gondolnunk kell, hogy a 19. és a 20. században a TBC-t a antibiotikumok bevezetése előtt is próbálták gyógyítani, és most itt szeretnék a kérdésére részben válaszolni, hiszen a TBC nagyon szorosan összefügg az életvitellel, a lakó körülményekkel, a táplálkozással, az egész életvitellel. Sok évtizedes probléma volt ez korábban is. De igazából nem a korábbi generáció problémájáról van szó, egy globális problémáról van szó, amely Európát is érinti. Azonban, ami nagyon fontos az, hogy a TVC nem mindenkit és nem minden országot érint ugyanúgy. A TB főleg a, a szegénység betegsége. A betegség nagy mértékben támadja meg a bevándorlókat és a börtönben lakókat. Több mint 50 százaléka az eseteknek Nyugat-Európában, bizonyos országokban bevándorlók körében terjedt el, és főleg Kelet-Európában pedig a börtönben lévő rabok 2 százaléka TBC-s. Mindenképpen gondolnunk kell erre a betegségre, amikor romlanak az életkörülmények európai országokban, hiszen az életkörülmények romlása kihat az egészségre, így egy újabb dimenziót kell figyelembe vennünk, amikor a TBC-vel foglalkozunk az elkövetkezendő években. Ma is, ezekben az években, ezekben az évtizedekben is nagyon lényeges probléma marad a TBC. Számos kelet-európai országban a kelet-európai rendszerek és a Szovjetunió összeomlása után a 90-es évek elején növekedett a tévézés megbetegedések száma, míg korábban csökkent. Más tendenciák is csatlakoztak ehhez, tehát mint például a TBC és az AIDS interakciója. De igazából egy természeti kísérlet alakult ki. Azonban az biztos, hogy a gazdaság és a szociális viszonyok romlása hozzájárul a TBC elterjedéséhez. 32 országban, Európában sikeresen vissza sikerült szorítani a TBC elterjedését. Ez az alacsony előfordulási országokra jellemző. Azonban van 18 ország a régióban, Európai Uniós országok is, más térségben is, ahol 85 százalékos a leküzdés is, ez azt jelenti, hogy 350 ezer megbetegedés fordul elő évente. Ezen esetek 90%-a MBRTBC. Mi ez? Ez egy óriási probléma, amely a múlt évek alatt jelentkezett. Ez a tuberkulózis egyik formája, amely a két leghatékonyabb antibiotikumra rezisztens. Ez pedig egy másodlagos kezelést is igénybe vesz. Ez pedig eh, nem mindig hatékony és nagyon drága. Ez az eh, MTR TBC pedig eh, az új esetek 30%-áért felelős. A korábban kezelt betegek 70%-a viszont több gyógyszerrel szemben is rezisztens lehet. Azok, akik MDR-TB-vel rendelkeznek, nagy eséllyel gyógyíthatók, néhányan meghalnak, viszont a legnagyobb veszély az, hogy sokan megfertőznek másokat ezzel a TBC formával. Igazából riasztó mértékben növekszik a megbetegedések száma bizonyos európai országokban. A 27 országból 15-öt érint az MDR TBC. Ez pedig az európai régióban nélküli, és a kb. 80 ezer megbetegedést észleltek az elmúlt években, és ez pedig az összes globális TBC megbetegedések 18%-a. Miért? Azért, mert Európában körülbelül az összes megbetegedés csak 5 százalékos világméretekben. Tehát ez az újfajta TBC Európában erősebben jelen van százalékosan, mint a többi országban. Ez pedig egy riasztó tendencia. És pedig azért, mert több gyógyszerrel szemben is rezisztens ez a TBC baktérium. Tavaly például 350-en kapták meg a betegséget ezek az emberek viszont a második soros kezelésre is rezisztensek. Éppen ezért nagyon nehéz kezelni ezeket a betegeket. Néha lehet kezelést alkalmazni, de a legtöbb esetben nem. A gyógyszerre szembeni rezisztencia pedig az egyik legaggasztóbb dolog a világon, hiszen több kezelésre, további gyógyszerekre van szükség, hosszas kórházi kezelésre van szükség, amely mind-mind növeli a költségeket és a társadalomra gyakorolt hatásokat. Ezen riasztó tények ismeretében a WHO az elmúlt évek során egy konszolidált cselekvési tervet készített el, hogy az MDR TB ellen küzdjön 2015 és 2015 között. Az Európai Regionális Bizottságunk tavaly ülésezett Bakuban, és 2015-ig eh, fölállítottunk egy cselekvési tervet. Tehát az összes eset 85%-át ki kell vizsgálni, tehát ez a szükséges. Tehát nem ismerjük a teljes számot. Néhány esetet nem eh, diagnosztizálnak, tehát halnak meg úgy emberek, hogy nem diagnosztizálták náluk ezt a megbetegedést. Tehát 85%-ot diagnosztizálni kell, és 75%-ot eh, pedig sikeresen gyógyítani kell. A cselekvési terv hogyha minden ország elfogadja, nagy sikerekkel kell, hogy járjon. 250 ezer új megbetegedést akadályozhatunk meg, és 13 ezer esetben ez több gyógyszerű szembeni rezisztens megbetegedést is megelőzhet. Természetesen ezek a kalkulációk soha nem olyan precízek, mint egy pénzügyi számolás, de körülbelül 7 milliárd dollár takaríthatunk meg 5 milliárdos befektetéssel. Ezen 5 milliárd nélkül elvesztjük. Itt 12 millió ember kezeléséhez szükséges lehetőséget. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 120 ezer életet menthetünk meg. Tehát nagyon nehéz az élet értékét számszerűsíteni. Hát ezt a közgazdászok néha megteszik, de én személyesen valahogy nem tudom a lelkiismeretemmel összeegyeztetni ezt, hogy számszerűsítsünk életeket. A WHO elkötelezett, hogy segítsen az országoknak, hogy a tervet megfelelő módon alkalmazni tudják. Természetesen több dimenzióról van szó. Itt van a kutatási dimenzió, hiszen új gyógyszerekre van szükségünk a rezisztencia miatt, de a kezelés és a megelőzés szükségét is hangsúlyozni szeretném. A megelőzésnél arra gondolok, hogy megfelelő módon kell kézben tartani a betegség terjedését. Tehát vannak néhány, vannak esetek Európában, hogy például bölcsödében terjedt a betegség. Ez megakadályozható. Olyan képet festettem, amelyben még nincs biztosítva a finanszírozás. Van egy globális alap a tuberkulózis és a malária ellen. A 2011 2015-ös keretben valószínűleg nem tudunk finanszírozni minden országot, tehát forráshiány van. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak pedig figyelembe kellene venni ezt a témát. Azért, mert a megfelelő kezes kezelés, a betegség megfelelő kézben tartása megakadályozhatna a további rezisztancia kialakulását a totális rezisztencia egy nagyon komoly dolog lenne, mert akkor mit csinálunk? Akkor hogyan kezeljük a betegeket? Nagyon fontos dologról van tehát szó. Összefoglalásképpen, hölgyeim és uraim, annyit szeretnék mondani, hogy vannak üzenetünk, és elhoztam Gróte úr és kollégák az üzenetemet. A TBC nem csak a fejlődő országokat érinti, nem csak néhány európai országot, hanem az összes európai országot érint keleten és nyugaton egyaránt vagy közvetlenül, vagy közvetetten. Közvetetten a migráció révén, hiszen a leginkább érintett rétegek migrálnak. Az MDR-TB pedig egy óriási fenyegetés, hiszen évszázadokkal visszavetheti a jelenlegi állapotokat. A harmadik üzenetünk az, hogy a gazdasági válság kockázatos ebben a kontextusban, ami azt jelenti, hogy a haladást visszájára fordíthatja, és a betegség feletti uralmat is megszüntetheti. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban segítünk a szomszédos államoknak és a többieknek. Köszönöm. Lini Fajor. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, és a bizottságnak adom meg a szót bizottság részlet Dejer, de John Ryan úrnak, aki a közegészségügyi főigazgatóság részről érkezett. Elnök úr, tisztelt szakbizottsági képviselők, a TBC világnapja előtt szeretnék köszönöm a parlamentnek és az MV szakbizottságnak azért, hogy megszervezték ezt az ülést. A TBC, hogy ezt hallhattuk a WHO beli kollégámtól, ez egy nagyon súlyos egészségügyi problémát jelent Európában és világszinten is. Elég alacsony a kezelési siker, főként a gyógyszerrezisztens TBC esetében, főként a szegényebb rétegekben terjed ez a betegség, és itt van az óriási kihívás, és amit a pénzügyi válság jelent számos tagállamban szembe kellett néznünk ezzel a jelenséggel, és az Európai Bizottság egyfajta politikát, pénzügyi ösztönzést fejlesztett ki, annak érdekében, hogy szembe lehessen nézni a TBC-vel és a gyógyszerrezisztens TBC-vel, ezt kutatásra, felügyeletre, megelőzésre és ellenőrzésre és nemzetközi együttműködésre fordítjuk. A kutatás területén az Európai Unió támogatja a keretprogram által az új kezelések, illetve diagnosztikai eszközök kifejlesztését, és 125 millió eurót költöttünk el arra, hogy, ezek, hogy az elmúlt 10 évben kutatni lehessen a TBC-t, és támogattuk a TBC vakcina kezdeményezést is, és magánszektor, illetve a közszektor is működését is támogattuk 2008-ban. Klinikai kísérleti projekteket is támogattunk a keretprogramból, és 60 milliót fektettünk be a klinikai tesztekbe, az javított vagy új vakcinák kifejlesztésére, illetve a betegség felderítésére a szaharolati területekben. Akciótervet is kidolgoztunk a TBC ellen, az az EU egészségügyi program, amelyet biztosítunk, azzal növelni kívánjuk a tagállamok kapacitását a TBC ellenőrzése szempontjából 27 tagállam esetében a projektek javítják a TBC felderítését, felderítését a marginalizált csoportokban, erősítjük a felügyeletet a TBC esetében Európában, és növeljük a TBC láthatóságát, illetve az ezzel kapcsolatos tudatosságot a népességben. Mindezt még tovább erősíti az Európai Bizottság novemberi közleménye, amelyben a gyógyszerrezisztens TBC-ről szóltunk. A 2011-es 15-ös cselekvési terv is foglalkozik a gyógyszerrezisztens TBC-vel, új hatékony antibiotikumot, újfajta kezelési módszereket és diagnosztizálási módszereket kívánunk kifejleszteni. Ez nem csak az euróra koncentrálódik, támogatjuk a fejlődő országokat is, hogy javítani lehessen az ott élők egészségét is, és ezt szembe lehessen nézni a TBC-hez hasonló nagy betegségekkel. 2002 óta az Európai Bizottság mintegy 1 milliárd eurót különített el az AIDS, TBC és malária leközésére szolgáló globális alapba. Bizonyos EU tagállamokban, Romániában és Bulgáriában is eh, segítséget nyújtunk, mindegy 60%-ban adunk segítséget. Itt főként a kutatásra, megelőzésre és ellenőrzésre helyezzük a hangsúlyt, illetve a nemzetközi együttműködésre, és ez is bizonyítja azt, hogy az Európai Bizottság átfogóan kívánja megközelíteni a problémát. Az is nagyon fontos ezek mellett, hogy megvizsgáljuk a gazdasági okokat, amelyek megbújnak a betegség mögött, és minden eszközt ki kell használni ennek leküzdésére az egészséget egyre inkább egyfajta előnynek tekintik a gazdasági, illetve regionális fejlesztés szempontjából, az egészségügyhöz való hozzáférés, a sérülékeny szociális csoportok esetében a betegségek megelőzése, ellenőrzése, oktatás, az egészségügyben dolgozók továbbképzése már finanszírozható a különböző EU-s alapokból. Ezzel segíteni lehet a nemzeti egészségügyi rendszereket abban, hogy leütközhessék a TBC-hez hasonló betegségeket. Vannak új eszközök is, amelyek lehetőséget kínálnak arra, hogy továbbra is be lehessen fektetni ebben az Európai Unióban, és itt figyelembe kell venni a gazdasági és finanszírozási válságot az Európai Unió tagállamaiban, főként annak kapcsolatban milyen fajta egészségügyi reformok születtek. Mindezek mellett a TBC leküzdésére területeken átnyúló megközelítést kell alkalmazni. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a szerepvállalókkal kell együttműködnünk. Az elmúlt években azon voltunk, hogy javítsuk a civil társadalom részvételét a TBC leküzdésében, és a WHO euróval, illetve az ECDC-vel együttműködve az Európai Bizottság számos diát adott a NGO-knak, hogy láthatóvá váljanak a TBC leküzdésében. 2010-ben a bizottság és az ECDC egy közös konzultációt tartott a TBC ellenes keretprogram vizsgálatáról és ezen kívül az Európai Bizottság egy új projektet is beindított a TBC-vel kapcsolatban, amelynek az a célja, hogy a, a közegészségügyi szervezeteket, illetve a civil társadalmat, civil szervezeteket tömörítse annak érdekében, hogy a sérülékeny csapatokat feltérképezzék. Az Európai Bizottság a WHO-val is együttműködik, és ez is rendkívül fontos. A már meglévő meg együttműködésre építve szeretnénk javítani a erőfeszítéseinket azon betegséggel szemben, amely nem tiszteli a határokat. Now I want to give the floor. Köszönöm szépen, most megadom a szót az ECDC igazgatójának, Sprenger úrnak. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide egy kiegyensúlyozott véleményt szeretnék mondani, mondanék általában jó és rossz hírekkel, de valójában ezen a területen nagyon nehéz jó hírt találni. A WHO és az ECDC egy programot dolgozott ki a multirezisztens TBC leküzdésére. Azonban ez nem egy könnyű feladat. Hogyha megnézzük az elmúlt öt évet, akkor csak nagyon kis csökkenést tudtunk elérni a multirezisztens esetek vonatkozásában. A jó évek azok, amikor nagyon sok pénz volt a közegészségügyre ezzel együtt nem lettem optimista az elkövetkezendő évekre, amikor gazdasági válság és megszorítások vannak. Miért vagyok pessimista? Azért, mert a fennálló gazdasági válság két dolgot jelent egyrészt csökkentik az egészségügyi költségvetéseket, és többen kerülnek szegénységi állapotba, és mindkettőnek kihatása van arra, hogy megfelelően keretek között tartsuk a TBC-t, Ugye, hogy ezt a WHO elmondta már. A szegénységi betegség ez, de a középosztálybeliek is egyre többen megkapják ezt a... Ez egy láthatatlan betegség, de e, még mindig a mai napig megvan az Európai Unióban is. A múlt évben közel 74 ezer e, esetet jelentettek az Európai Unióban, és 1500 e, ezek közül legalább multirezisztens volt az általában a marginalizált szegények, menekültek, bevándorlók, romák, hajléktalanok, drogosok és börtönlakók. Tehát ezek azok a csoportok, amelyek legsérülékenyebbek és leginkább kivannak téve a TBC-nek az Unióban egyre több ö, európait fog ez a betegség érinteni, ha így mennek a dolgok. A ö, jobboldóak elszegényednek, ö, ö, nagy, több lesz a ö, kábítószeres, ö, több lesz az alkoholista, ö, a hajléktalan. Ez nem egy igazán optimista kép, tehát növekszik az érintett lakosság. Az európai ö, érintettek esetében az egyre nehezebb megtalálni azokat az eszközöket, forrásokat, amikkel leküzdhető ez a betegség, holott több forrásra lenne szükség. Miért? Mert nagyon nehéz diagnosztizálni a TBC-t, és kezelni is nagyon nehéz az egészségügyi rendszerben a nehézség az azt jelenti, hogy forrásintenzív. A klassz, tudják-e mi a klasszikus szimptomák, köhögés, láz, fáradtság. Ugyanez viszont más betegségekre is vonatkozik, és általában az emberek nem mennek, tehát a, ehhez először is vizsgálatokat kell végezni. Az orvosnak el kell küldenie a megfelelő laboratóriumban megfelelően felszerelt eszközökkel rendelkező helyre, amihez viszont források kellenek. Mik a szimptomák a multirezisztens TBC-nél? Nem más ez is, ugyanaz, mint a szokásos egyszerű TBC, csak a multirezisztenciának a beazonosítása további ö, vizsgálatokat igényel, mintákat kell venni a, a betegtől, és nagyon nagy hozzáértés szüksége, szükséges ehhez. A ECDC támogatja ezeket a szakértőknek a képzését Európában, és a standardizált teszteknek a kidolgozását, illetve az ismereteknek a továbbítását. Azonban a források a nemzeti TBC laboratóriumokat a tagállamoknak kell fizetniük. Hogyha a tagállamok csökkentik az infrastruktúrát, és a költségeket, akkor nem lesz meg a, az a ö, szakszemélyzet, aki képes a ö, normál ö, TBC-t, sőt a, különösen a multirezisztens TBC-t beazonosítani. Ez azt jelenti, hogy tovább terjed a TBC. Tudják-e vajon, hogy mennyi időbe kerül egy TBC-snek a kikezelése? 6 hónap abban az esetben, hogyha sima egyszerű TBC-t szedte valaki össze. Két év abban az esetben, hogyha viszont a multirezisztens TBC-je van és ez még a normális TBC esetében is bonyolult és komplex a kezelés. Négy különböző antibiotikum kell az első hónapokban, és négy hónapig további kezelés. Ez meglehetősen drága. A multirezisztens TBC esetében pedig még több gyógyszerre van szükség, és minden esetben nagyon szoros felügyeletet kíván az egészségügyi személyzet részéről és gyógyszerrezisztens lehet a TBC. És ez egyre nagyobb annak a veszélye. A normál TBC-hez és kell, a röntgenhez gyógyszer kell, az egészségügyi szakemberek, akik ezt nyomon követik, és nemzeti intézmények, amelyek a hatását tudják ellenőrizni a kezelésnek látni kell, hogyha mindent megteszünk a könyv szerint eh, leírtak, eh, leírtaknak megfelelőt, 30% eh, fog csak meggyógyulni a betegségből. Ez egy rendkívül gyenge eredmény nem vagyok bizakodó, hogy minden Európai Uniós ország rendelkezésre fogja adni az elkövetkezendő években azokat a forrásokat, amik szükségesek a TPC kezeléséhez és keretek közé szorításához. Ez alig jobb a helyzet, mint Ázsiában, a kevésbé jobb országokban. Az parlament és az európai intézmények szerepet játszhatnak abban, hogy ez megfelelően kezeljük a WHO és az EDC megadta azokat az ismereteket, amik őket megtalálnak a szakbizottsági dokumentumaikban. Ez mennyi esetről volt szó az egyes tagállamokban az elmúlt években? Megnézhetik a szokásos és a multirezisztens TBC-t, valamennyi tagállamban megtalálható. Nagyon nagy különbségek mutatnak az előfordulási, a százezer, ezer, a százezer lakosra vetített, és az egyes országoknak az epidemiológiai helyzetét mutatja. Az is látható, hogy általában az Unióban a szokásos TBC és a multirezisztens kevesebb, kisebb arányú, mint a szomszédos országokban. 20 országot tekintünk, mint alacsony előfordulási országnak, ez több mint, kevesebb mint 20 esetet regisztrálnak 100 ezer lakóra. Az elmúlt 5 évet, hogyha vizsgáljuk, akkor az normál TB esetek száma csökkent az Unióban. De hogyha a tendenciát nézzük a multirezisztens TBC-re az elmúlt 5 évből, akkor a görbe viszonylag lapos, de azt látjuk, hogy nagyon erős a gyógyszer függő TBC-nek az e, emelkedése. Tehát nem olyan jó a helyzet, mint amilyen lehetne. Vannak olyan városok, ahol nagyon magas az előfordulási arány. Tehát az összkép sok országban rendben van, tulajdonképpen nem rossz, de hogyha a nagyvárosokban nézzük, akkor vannak központok a TBC hálózatok, például London, Párizs, Kopenhága, Rotterdamban háromszor annyi az előfordulás, mint a nemzeti átlag. Nem könnyű tehát a TBC ellen küzdeni ezen városokban. Milánóban több mint ötször annyi van, mint Olaszország egészében, és a nagyvárosokban e, mindig a szegénység ezeknek az oka. A nagyvárosokban sokkal több a hajléktalan, az újonnan érkezett bevándorló, a szegény. Tudjuk, New Yorknak ismerjük a helyzetét, például ott is az volt, hogy ha valaki nem, fizet, nem figyelnek oda az ellenőrzésre, akkor nagyon sok lesz később a TBC-s eset. Ami ebből nagyon fontos, hogyha a források, a TBC-re fordított források csökkennek, az első dolog, amit tapasztalunk, az egy nagyon optimista jel, mert ha nincsen pénz a diagnosztizálásra, akkor nem fogunk TBC eseteket sem találni. Tehát ezt világosan kell látni, hogy oda kell figyelni a diagnosztizálásra, utána pedig a kezelésre. Ha nem, nincsen pénz, akkor csak a végeredményt fogjuk látni, a kevesebb ö, ö, pénznek a néhány év múlva lesz meg a negatív eredménye. Tehát azt kérem önöktől, ö, tag, ö, ö, hogy Barcelonában, Londonban, Milánóban és Rotterdamban lesznek a világ TBC-s rendezvények Rotterdamban ez egyik. Mindegyiknek az a ö, célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a városi TBC-re, és ezek az eseményeken nagyon szívesen várjuk az önök morális támogatását is. Elnök, köszönöm szépen a tájékoztatóját. Nagyon drámai ez a kép, és mindenképpen lépnünk kell ezzel az ügyel kapcsolatban. Most pedig megadom a szót a kollégáknak, Anna Rosbach az első. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni a WHO és az LTDC, illetve a bizottság képviselőit. Nagyon örülök annak, hogy eh, tudunk beszélni erről a rendkívül súlyos kérdésről. Számomra aggasztó az, hogy ismételten felmerül a TBC, és azt láthatjuk, hogy tényleg egy súlyos egészségügyi problémát jelentett ez, egészségügyi kockázatot jelentett ez az európai állampolgárok számára. Lenne néhány kérdésem. Megvizsgáltam a előadásukat, láttam a hosszú távú költségeit az USA-ban a tuberkulózisnak, de szeretném tudni azt, hogy van-e egyfajta áttekintés arról, hogy a multirezisztens TBC mennyibe kerül az EU tagállamoknak. Sőt, mi több, azt szeretném tudni, hogy mi lesz a költség annak, hogyha nem teszünk semmit. Azt is szeretném tudni, mit lehet tenni, és mit tettek már, annak érdekében, hogy meg lehessen előzni a normális tuberkulózis, illetve a multirezisztens tuberkulózis terjedését. És hogyha lehetséges, azt is szeretném megtudni, hogy milyen konkrét lépéseket tettek ez iráig. Mindemellett az ECDC úgy gondolja-e, hogy a hatóságok és a tagállamok eléggé komolyan veszik -e ezt a kérdést, utolsó sorban pedig azon gondolkodom, hogy az ECDC, illetve a tagállamok összegyűjtik-e más országokból és szervezetektől a jó gyakorlatot? Például a WHO-tól begyűjtik a jó tapasztalatokat? Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen Rosbach asszonynak, Linda McEwen, majd utána pedig Krisztel Sáldemúze. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszéltek önökkel néhány évvel ezelőtt Ukrajnába mentem, a Result nevű civil szervezettel, akik a TBC-t eh, vizsgálták a Európa azon területén. Ez öt évvel ezelőtt volt, eléggé sokkoló volt, amit láttam, elmentünk kórházakba és börtönökbe Kelet-Európában, és az orvosok, akikkel találkoztunk ott, azt mondták, hogy a Szovjetunió összeomlásával, az egészségügy összeomlásával volt eh, a helyzet, mert a szegénység növekedett, kevésbé fértek hozzá a gyógyszerekhez. Ez eléggé aggasztó, mert tudjuk, hogy az Európai Unión belül és a bizottság, illetve a felszólaló is, is elmondta azt, hogy csökkentették az egészségügyi kiadásokat, hallhattuk a görög kollégák hozzászólását, hogy mi történik a görög egészségügyben, Portugáliából is hallottunk problémákat, Romániában is vannak különböző gondok a gyógyszerekhez való hozzáféréssel. Tehát mindenképpen ezzel foglalkoznunk kell, és erre is gondolnunk kell, amikor a megszorítási csomagról beszélünk. Az IMF-nek is erre kell gondolnia, amikor esetleg az EU 27 tagállamában foglalkozik, illetve megszorítási programokkal. Az egyszerű célnak a bizottságnak felteszem a kérdést, nem igazán tudom, hogyan dolgoznak együtt, mert én tudom, hogy volt egy akcióterv az elmúlt évben. Egy öt évvel ezelőtt itt említettek, de volt egy új akcióterv is. De kíváncsiak arra, hogy ez hogyan vált be, és mit várnak el a tagállamoktól. Tehát, hogyha a bizottság pénzt ad, el tudná ezt mondani, hogy a bizottság mit tett a kutatási programok, az egészségügyi programok tekintetében, de nem igazán látom azt át, hogy ez az új program valóban egyesíti az erőket, vagy csak különböző ö, részeken működik. A 12 milliárd dollár vagy euró ennyire fog ez kerülni, ha nem teszünk semmit sem. A kérdés az az, hogy az Európai Bizottságnak, az Európai Bizottság támogatja-e pénzügyileg ezt a tervet, vagy ez egy bilaterális finanszírozás, egyfajta koordinációs mechanizmusra is szükség lenne, nem csak arra, hogy eh, terveket fogalmazzanak meg, és abban reménykedjenek, hogy ezt már egyszer valaki finanszírozza. Tehát monitorozni is kell ezeket a terveket. Tehát jó lenne, hogyha lenne egy koherens eh, terv az európai régió számára, ez lenne a kérdésem, és hogy ezt támogatják-e pénzzel. A következő Krisztel Saldemúz. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadást, és mindenképpen nagy kihívással szembesülünk. Mindenképpen többet kell tennünk ezen a téren. De van néhány kérdésem. Úgy gondolom, hogy bonyolult kideríteni, hogy mit tehetünk. De szeretném megkérdezni a bizottságtól a következőt. Sok mindent említett, említette a kutatás, de említett más jellegű kezdeményezéseket is. Tudna -e előrejelzést adni, hogyha már történtek lépések? Csökkent a TB megbetegedések száma lépések során, csökkent a több gyógyszerrel szembeni rezisztencia. A WHO képviselőjétől pedig szeretném megkérdezni, hogy milyen gyorsan térülnek meg a befektetések. Két év, három év, négy év vagy tíz év múlva. Hiszen ez a politikusok számára fontos. De nagyon szépen köszönöm az előadásaikat. Köszönöm szépen, Kriszta, a következő a listámon. Tanniszkjú kolléga, és utána Judit Merkiz. Köszönöm. ahogy a WHO cselekvési terve mutatja, nagyon fontos a TBC-vel foglalkozni, és a gyógyszerre szembeni rezisztenciával, és pedig az európai térségben. A ENSZ malária és TBC elleni alapjából országom Románia már részesedik, de a globális alapnak fel kellett függeszteni az új források kifizetését 2014. Romániában nehéz a helyzet. Romániában nagyon nehéz fellépni a rezisztencia ellen. Amit most a bizottságtól szeretnék megkérdezni az az, hogy hogyan próbál a bizottság segíteni azoknak az országoknak, amelyeket keményen érint az alapok felfüggesztése. És hogy mikor lesznek újra alapok. Igen, Judit Merkis. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az érdekes és riasztó előadásokat. Igazából sokkoltak a hírek. A saját országomban is jelen van. Ez a megbetegedés is visszatérőben van. A betegség a szegénységgel összefügg. Látjuk, hogy a gyógyszeripar nem igazán hatékony. A szegénységgel összefüggő betegségek gyógyításában. Hogyan lehetne a gyógyszeripart ösztönözni, hogy befektessen olyan területekre is, ahol nem látja a befektetés megtérülését. Láttuk, hogy csupán 15 cég foglalkozik itt a gyógyszerek kutatásával, ez pedig nem túl sok, hogyha globálisan vizsgáljuk a problémát. Hogyan eh, tudja ösztönözni a gyógyszeripart, hogy új eh, gyógyszereket fejleszen ki a szegénységgel összefüggő betegségek leküzdésére? A statisztikák eh, sem túl jók az antibiotikumok tekintetében. Nagyon nehéz összehasonlítani az eseteket. Van olyan ország, ahol igazából antibiotikum túladagolás van. Vannak más országok is, ahol viszont nem is írják fel az antibiotikumot. Milyen statisztikáik vannak a betegséggel kapcsolatban? Van megfelelő összehasonlítási alapunk Európában, hogy a gyógyszerezési, a kezelési szokások hogyan alakulnak? Köszönöm, és most szeretném megkérdezni, hogy ki kezdeni a válaszadást. Bertolini úr. Köszönöm szépen, megpróbálok válaszolni néhány kérdésre, abban a sorrendben, ahogy ezeket feltették. Először is a költsége a multirezisztens TBC-nek. Becslések szerint körülbelül 15 ezer euró két év alatt azon eset, személyek esetében, akik három hónapig voltak kórházi kezelés alatt. Nem mindig van ez így, valamikor sokkal hosszabb ideig van szükség kórházi kezelésre, mert nem reagálnak megfelelően a kezelésre. Ez pedig a költségeket 21 nehány ezer euróra is fölviheti személyenként. Tehát ez egy nagyon jelentős összeg, és ahogy mondtam a tájékoztatómban, becslések vannak arra, hogy összesen 5 milliárd beruházás kell az akciótervre, amiből 7 milliárd nyereség lehet és ez azt jelenti, hogy 12 milliárd költséggel le, lenne annak, hogyha nem teszünk semmit, és az egyéb következményeket is figyelembe kell akkor még venni. Ami az együttműködést illeti az ECDC-vel, kollégám talán egy kicsit jobban illusztrálhatja, de van egy monitoring és nyomonkövető rendszer, ami nagyon hatékonyan működik, és a forrás felhasználás szempontjából igen hatékony, nagyon jó koordinált módon működik. Ami azt a kérdést illeti, hogy mi történt, hogy a ö, növekedés és a gazdasági helyzet romlása, illetve a volt Szovjetunió országai, ezt a grafikon tudom megmutatni. Itt nagyon jól látható, hogy hogyan ö, abban az időszakban, amikor összeomlott a jóléti rendszer, amikor volt elegendő orvos, gyógyszer, és a rendszer működött, és kedvező ö, körülmények voltak, és hogy utána hogyan ugrott meg ez a betegségnek az aránya. Osztom az aggodalmokat, hogy mi a következménye a bizonyos drasztikus intézkedéseknek, amik a jóléti rendszereket érintik sok esetben az azonnali következményeik nem súlyosak, csak arról megfeledkeznek, és megfeledkezünk, hogy mi lehet ennek a következménye, és a gazdasági következménye hosszú távon. Sok esetben az algoritmus a hosszú távú hatásokat és gazdasági hatásokat nem veszi figyelembe. Az akcióterv az különböző intézkedéseket foglal magába, javítása a, diag, a diagnózisnak, a molekuláris diagnosztika, olyan eh, eljárások ezeket, amiket a WHO jóváhagyott, az eseteknek a sokkal gyorsabb beazonosítása. Ennek azonban költsége van, körülbelül 40 euróba kerül egy-egy ilyen teszt, viszont mégiscsak megéri, mert felgyorsítja és megkönnyíti az egyes eseteknek az azonosítását, és napok helyett órák alatt beazonosítható. Vannak egyéb eljárások is. Részletekbe is mehetünk, hogy de esetleg majd később beszélek a tervekről, hogy különböző milyen pontos lépések vannak. Együtt dolgozunk az országokkal és az ECDC-vel, hogy ezek megvalósításra kerüljenek. Ehhez persze mind forrás kell, és többen is rámutattak arra, hogy a globális finanszírozási hiány ez komoly problémákat okoz több országban, és hát a román kollega is egy fontos kérdést érintett. Ez egy nagyon komoly dolog. Sok esetben a közegészségügyben nagy jelentős eredményeket érnek el, és mindenki úgy gondolja, hogy már majdnem mindent megoldottunk, másod nincsenek e, források, és akkor nagyon nagy a visszaesés, ami egy rendkívül negatív fejlemény ami pedig a beruházások megtérülését illeti. Nem kell ehhez nagyon hosszú idő, mert kiszámítottuk, ahogy már említettem, a 2011-15-ös időszakra az akciótervnek a megvalósítását, különböző aspektusokat figyelembe véve a megtérülés 220 ezer diagnózis lehet, ami a, tehát ugye onnantól van TBC, amikor ezt diagnosztizálták, mert ha ne, nem diagnosztizáljuk, akkor nincsen. 121 ezeret sikeresen kezeltek, 120 ezer életet ezáltal megmentettünk, ezek jelentős megtérülésnek tekinthető, és lehet ezt még tovább finomítani, és a, ezt végül is az akcióterv végrehajtásának kell tulajdonítani ezeket az eredményeket, mert a, hogyan men, alakulnának a dolgok a beavatkozás nélkül, az is teljesen egyértelmű, meglehetősen negatívan. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És akkor most megadom a szót a bizottságnak, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Az első kérdést illetően, hogy a tagállamok komolyan veszik-e a tuberkulózis kérdését, kénytelenek komolyan venni, mert a tuberkulózis az egyik legkönnyebben eh, fertőző betegség, ami könnyen fertőz, és amire van eh, jogszabályunk. A tuberkulózis az egyik olyan betegség, amire vonatkoznak a szabályok. Nem az egyetlen egyébként, mert hallottuk, hogy a eh, multirezisztens és a kórházi fertőzések is ebbe a körbe tartoznak. A héten volt egy találkozónk a tagállamokkal, hogy megvizsgáljuk például, hogy a rezisztens törzsek mit jelenek, és az egyéb fertőző betegségek. És van egy jogszabály, ami előírja a tagállamoknak, hogy egymást tájékoztatni kell abban az esetben, hogyha tuberkulózis vagy antibiotikum rezisztens törzsek jelennek meg. A második dolog, ez a jogszabály azt is előírja a tagállamoknak, hogy éves szinten vagy rendszeresen gyűjteniük kell a statisztikákat, és ezt át kell adni az LCDC-nek. E Tehát összehasonlítható statisztikákról van szó, és ezeken próbálunk még javítani. A második dolog pedig a globális finanszírozási kérdés. Múlt évben a e, bizottság egy e, jelentést e, dolgozott ki, illetve hogy megfelelő intézkedések kerüljenek bevezetésre annak érdekében, hogy a jövőben csökkenjenek a kockázatok, illetve megfelelően reagáljanak a csalási esetekre, és a globális alap ez ajánlásokat is megfogalmazott. Éppen ezért a bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy 330 milliót teremt elő a 2011-13-as időszakra a globális alap számára. Tehát ez egy, ebből lehet segíteni az ellenőrzési rendszerek hiányát még szeretném megemlíteni Romániával kapcsolatban, hogy a kohéziós politika az egészségügyi területen 2007-2013-as időszakra Románia esetében 147 eh, millió euró áll rendelkezésre, és eh, ez egészségügyi szervezet megerősítésére is szolgál, amivel a TBC-t és egyéb fertőző betegségeket lehet hát leküzdeni. Az ECDC és a bizottság együttműködését illetően egyet írt a WHO val, európai részével az úgynevezett moszkvai deklarációt, ez hozta létre az ütemtervnek a kidolgozását, és különböző stratégiai területeket fogalmazott meg. Az egyik az egészségbiztonság kérdése, és célokat az elkövetkezendő évekre meghatároztuk, éppen ezért szorosan összekapcsoltuk a bizottságnak a közegészségügyi tevékenységét az ECDC tevékenységeivel ahogy már említettük, például a közös statisztikai adatok gyűjtése az európai területre. Tehát ez segíti a kettős jelentéstétel elkerülését és hogy összehasonlíthatóak legyenek a statisztikák Európára nézve. Kérdezték azt is, hogy milyen források, anyagi források vannak az ECDC-ben, illetve amik a tagállamoknak szólnak, nincsenek ehhez az akciótervhez kapcsolódó pénzügyi források, de a különböző releváns közösségi programokból lehet specifikus tevékenységeket finanszírozni. Említettem projekt projekteket, amelyekből kutatási projektek innen kerültek finozásra. Tehát ez úgy működik, ha van egy stratégiai akció, akcióterv, akkor ezt a különböző forrásprogramokba be lehet iktatni, és a kutatási programokba is. ugyan ez vonatkozik a, az egyéb rezisztens mikrobatörzsekre, erre sincs külön költségvetés, de meg lehet találni hozzájuk a forrásokat. Például az új antibiotikum kifejlesztésére, amit az ipar remélhetőleg, ez majd segíteni fogja a kutatási programokat. Tehát alapvetően ez a stratégiai dokumentum próbálja felsorolni azt az akciólistát, amihez végül is mobilizálhatóak források. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Sprenge úr kap szót az ECDC részéről. Igen, nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt a tagállamok kompetenciája, hogy a TB ellen fellépjen több országot meglátogattam, mint például Szlovéniát vagy Romániát, és tényleg nagyon aggódom. Ami fontos a TBC elleni fellépésben az, hogy kialakítsunk egy láncot. Egy közegészségügyi ellátóláncot, amely diagnosztizálja az esetet, kezeli, és így tovább. Például Litvániában a TBC esetek 20%-a MDR. Tehát nagyon drága kezelni ezeket a megbetegedéseket. És nem tudom, hogy ismerik-e az összes megbetegedést. Elmentem Romániába is, és Romániában is felmerült az a kérdés, hogy van-e elég forrásuk, hogy például a gyermekeknek kifizessék a kezelését ez a kérdés. És tényleg megdöbbentő látni, hogy mi történik. És mindezekkel az intézkedésekkel, a takarékoskodási intézkedésekkel együtt remélem, hogy az ország még mindig képes megengedni magának a kezelést. Én nem vagyok politikus, de mégis aggódom emiatt. Szeretnék visszatérni arra a kérdésre is, amelyet Merkis asszony tett fel. Nagyon fontos, hogy a rezisztenciával foglalkozzunk. Hallottuk India esetét, ahol vannak totálisan rezisztens TBC-s betegek. Hogyha mondjuk hat gyógyszer nem működik, akkor ez totális rezisztencia. De mondjuk, hogyha van 12 gyógyszer, akkor más a helyzet. standardizálni kellene ezeket a gyógyszereket, és nem terjeszteni a gyógyszer személyi rezisztenciáról szóló történeteket. Tehát mindenképpen ki kell fejleszteni gyógyszereket. Európában megvan a lehetőségünk, de mindenképpen sokkal jobban oda kell figyelni erre. Nagyon örülök. Itt például az oltóanyagok kifejlesztésének, hiszen pillanatnyilag nincsen hatékony oltóanyag, mondhatom? Igen. De, de nagyon sok pénz van benne, és nagyon sok pénzzel ki lehet fejleszteni egy oltóanyagot a TBC ellen. Remélhető, hogy hány év múlva lesz jó oltóanyag? 5, 10? Köszönöm szépen. Sprenger úr, köszönöm a részvételüket, köszönöm a bizottságnak is, a WHO-nak és az ECDC-nek. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, ez az utolsó a mai napon, tehát várunk 10 másodpercet. Thank you very much. Good. Okay. So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Következik az utolsó rendi pontunk. Az állat szállítás közbeni védelme. Az Agri szakbizottságnak adunk itt véleményt, és a vélemény előadója Liotát kollega nő, és meg is adom a szót neki azonnal. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nem szeretném ezt hosszú lére eleszteni, mert nagyon nehéz nap állva mögött, áll mögöttünk, nagyon érdekes volt ez a nap, de hosszú volt. Megpróbálom lerövidíteni ezt a mondandómat. Egy oldalban sűrítettem össze a véleményt, remélem mindenki látja, hogy ez csak egy ilyen kezdet. Mindenkit megkérek arra, hogy nyugodtan mondja el a véleményét, és erősíthetjük a véleményünket és azt a jelzést kell adnunk a tagállamnak és az Európai Bizottságnak, hogy egy ilyenfajta állatszállítást tovább most már nem tudunk megengedni. Remélem, hogy a jelentésemmel ezt el tudom érni, és ehhez van további módosztakra is szükség van. Nagyon sok a rossz szállítás, nagyon, nagyon gyakran megsérülnek, kimerülnek, stressz alatt vannak az állatok a szállítás alatt, tehát itt nem az állatok védelme, hanem inkább a nyeresség és a lehető leggyorsabb szállítás áll az első helyen. Ezt meg kell szüntetni, és meg kell szüntetni ezeket a szörnyű állapotokat. Úgy gondolom, hogy támogathatjuk azt, hogy át kell tekinteni a szállítás időtartamát, ennek a hosszúságát. Úgy gondolom, hogy ez maximálisan 8 órát jelenthet. Ehhez már egy millió aláírást is begyűjtöttek az állampolgárok részéről, és a parlamentnek több mint a fele aláírta az írásbeli nyilatkozatot erre vonatkozólag, és remélem, hogy ezt is bevonhatjuk majd a nyilatkozatunkba. További kérdéseket is felvetettem, például a vágóállatok számára csökkenteni kell a szeretási időt, éves jelentésekre van szükség, a tagállamok részéről, hogy legyen az ügykezelése és az ellenőrzés, sokkal jobban kell működniük a tagállamoknak, és sokkal több ellenőrzésre van szükség, ez is pozitívan hagynak, hatnak ki az állatok jólétére, és új technológiákat is alkalmazni kell a szállító járműveken, például annak érdekében, hogy a hőmérsékletet és a levegő öm, nedvességét lehessen szabályozni. Na, sem szeretnénk, hogyha azt az érvet alkalmazzák, hogy meghosszabbítsák a szállítási időket, tehát mindenképpen nagyon kell ügyelni a megfogalmazásra. Úgy gondolom, hogy a lehető legközelebb kell a, a vágást elintézni, és inkább a, a már levágott állatokat kell szállítani. Ez sokkal kisebb hatással van a környezetre is de figyelembe kell venni a tudományos tanulmányokat is, amelyek, a, amelyek az állatjóléttel foglalkoznak. Az EFSA-nak is van egy ilyenfajta tanulmánya, és a jelenlegi jogakotásba ezt nem vették bele, pedig ez igazán szolgálhatná a szállítás soráni állatjólétet. Példaként említettem meg azokat az ajánlásokat, amiket a lovak számára hoztak létre, de vannak más állatfajok is, ahol lehetne még javítani a helyzetet. Végezetül a bizottságot arra szeretném megkérni, hogy legyen egy javaslat végre, javaslat végre arra, hogy a jelenlegi irányelvet most már helyettesítsék, és ne csak hatástanulmányokat kérjenek, most már elegendő tudásra rendelkezünk, és most már tényleg azon kell lenni, hogy legyen egy olyan rendelet, amely javítja az állatok jólétét a szállítás közben. Köszönöm szépen! nincs, nincsenek túl sokan már itt, de várom a véleményüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászóló Dani Jensen lesz. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek, nagyon jó az a jelentés, egyetértek mindennel, ami benne van. Néhány javaslatom lenne, hogy hogyan lehetne ezt még jobban javítani, de először is már annak is örülök, hogy belevette a véleményébe azokat a javaslatokat, hogy csökkenteni lehessen a szállítási időt, szerénységem volt az, aki kezdeményezte az egymillió aláírást. Egyedül persze ezt nem tudtam volna elvégezni, nagyon sokan segítettek nekem. Elmondhatom mindenkinek, hogy az egymillió aláírás begyűjtése nem volt túlságosan könnyű, nagyon nehéz, és csak akkor lehet ezt elvégezni, hogyha óriási támogatás van e mögött. A petíció sikere azt mutatja, hogy az európai népesség változtatást szeretne a rendszerben. Úgy tűnik, hogy a parlament is megvan a többség emellett, hiszen sokan aláírták ezt az írásbeli nyilatkozatot, tehát jól néznek ki a dolgok, de szeretném azt hangsúlyozni, hogy igaza van a jelentéstevőnek abban, hogy nem csak az állatjólét merül fel itt, hanem a betegségek terjedése. Állatorvosok elmondták, hogy ha nem lenne állatszállítás, élő állatszállítás a határokon át, akkor a súlyos betegségek elterjedésének kockázata szinte nem is létezne. Tehát mindenképpen problémát jelent ez. Ami pedig az, állat, ami az él, élelembiztonságot, élelmiszerbiztonságot illeti, nem tudom, hogy erre gondolt a jelentéskészítő, amikor állatokat szállítanak, akkor azt láthatjuk, hogy nagy stressznek vannak kitéve, és ez a hús minőségét is rontja, tehát az élelmiszerbiztonság kérdése is felmerül itt. Amikor az állatokat szállítják, akkor az széndiokszid kibocsátáshoz is vezet. 2005-ben, 2005-től kezdve egészen ezráig 7%-kal növekedett az állatszállítás mértéke, tehát egyfajta robbanás következett be. Összességében nagyon jók az érvek, ezeket mind támogatni lehet, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan viselkedett eh, az elmúlt hét évben a bizottság ezen kérdéssel kapcsolatban, ez eléggé szégyenteljes. Kipriánú úr, aki korábban illetékese volt ennek az ügynek, azt mondta, hogy sokan nem elégedettek ezzel a jogszabályjal, de biztosítatok mindenkit arról, hogy a bizottság mandátumának lejárta előtt még egy újabb javaslatot fogunk tenni. Ez 7 évvel ezelőtt volt, azonban ez nem így történt, azóta új biztos van, és az ő meghallgatása során én konkrétan rákérdeztem már, hogy lesz-e új javaslat, és azt mondta, hogy lesz, de nem történt ez meg. Tehát két biztos is megérte nekünk azt, hogy itt lesz jogalkotás, jogszabály, de nem történt semmi, és ez szégyen teljes. Másrésztről viszont olyan sokáig vártak a javaslatokkal, hogy volt elég időnk érveket begyűjteni. Most már úgy tűnik, hogy eh, itt lesz változás, tehát mindenképpen nyomás kell gyakorolni a bizottságra. Köszönöm szépen, mondja az elnök az ALDE nevében Andrea András Nóné a szó. Presidente, Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy teljes mértékben egyetértek az elhangzott érvekkel, amit a jelentéstevő eh, mondott el, és Jörgensen úrnak az észrevételeivel is egyetértek. Véleményem szerint a bizottságnak a jelentése az állategészségügy eh, védelme a szállítás során hiányosságokat tartalmaz egyes helyeken. A bizottság olyan adatokra támaszkodik, amelyek szerintem nem kielégítőek, nem kielégítőek ahhoz, hogy tisztességesen tudjuk elemezni a tényleges helyzetet. Nem jelennek meg például a baromfi szállítmányok és a nyula szállítmányok ebben. A bizottságnak a jelentése ugyanakkor megerősíti, hogy komoly problémák vannak a szállításokkal, a jóléti szempontból. A az ügynökség pedig azt mondja, hogy a ö, tudományos ismeretekkel nincs összhangban a rendelet. Például a lovak szállítása esetében a szállítási idő, ö, ö, valamint a ö, szárnyasoknál a ketrecek és az elhelyezésük, vagy a nyulaknál például a szállítási idő problémát jelent. A bizottság rámutat arra, hogy nem kívánja módosítani a rendeletet, de hozzáteszi, hogy van ugyanakkor lehetőség arra, hogy szigorú végrehajtást alkalmazzanak a rendeletben. Ebből adódik a probléma, nevezetesen az ellenőrzés. Az ellenőrzési területen a az állategészségügyi és állatorvosi és élemezési szervezet nagyon sok szabálytalanságot tapasztal, többek között, hogy nem megfelelőek a szállítójárművek, túl hosszú a szállítási idő, és nincs megfelelő ellenőrzés az egyes tagállamokban. A megoldást az hozhatná, hogyha korlátoznák azt, hogy egyáltalán mennyi ideig szállíthatóak az állatok, ahogy ezt a jelentéstevő is elmondta. Egyrészt vannak a nyilatkozatok, ami a, a, az új deklaráció, amelyik a parlamenti képviselők többségének álláspontját is képviseli, valamint a több mint egy millió aláírás, amit Jörgensennek az erőfeszítésének köszönhető, és ott van a második táblázata a jelentésnek, amiben azt mondják, hogy a több mint 8 órás utaztatások 32%-ot tesznek ki az összes szállításból hogyha 8 órára csökkentjük a szállítást, akkor 32%-kal mindjárt csökkennének a szállítmányok, ami lehetővé tenné, hogy gazdaságosság, tehát megtakarításokat érjünk el. Az ötös táblázatában a bizottságnak pedig azt látjuk, hogy a járművek átalakításának költsége kb. 11.800 eurót tesz ki. Tehát a, ö, csökkenteni lehetne a szállításokat, és ezáltal megtakarítást lehetne. Rövidebb időt, kevesebb ö, utaztatás, és ez lehetővé tenni az ellenőrzéseknek a javítását is. Ezzel együtt én egyébként vegetáriánus vagyok, de ahogy a kollégáik elmondták előttem, itt van az erre is szükség, hogy odafigyeljünk a hús jobb minőségére és a nagyobb élelmiszerbiztonságra az állati eredetű termékek esetében. Az állategészségügyi és élelmiszerügyi hivatal csak öt állatorvossal rendelkezik, akik az egyes tagállamokban ezt rendelet betartását tudják ellenőrizni. Hogyha csökkentjük a szállítási időt, akkor ez lehetővé fogja tenni, hogy jobban ellenőrizni lehessen, és hatékonyabb legyen az ellenőrzés. Következésképpen a bizottságnak mindenképpen tudományos adatok alapján tiszteletben kell, hogy tartsa a parlament szándékát, meg kell hallgatnia az európai állampolgárok hangját, és azt kérem, hogy az állatok szállítás idejét korlátozzák. Köszönöm szépen, az ECR nevében Judy Garland következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából már sok minden elhangzott, kevesen vagyunk itt. Hadd mondjak el néhány dolgot. Nagyon szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a rövid jelentést. Ellenállok a kísértésnek, és nem fogok túlságosan sok módosítót benyújtani. Egy-két dolgot azonban ki kell emelni, például a lovak esetében, ami igazából az én veszőparipám. Ezzel kapcsolatban elmondhatok néhány eh, dolgot, mindenképpen komoly vitára van szükség azzal kapcsolatban, hogy mennyire fenntartható az állatok szállítása a vágás előtt, olyan szempontból, hogy milyen mértékben elérhetőek a vágóhidak, milyen a földrajzi elosztásuk, milyen útvonalak vannak. Például Írországban vannak mobil vágóhidak is, és teljes mértékben lehetetlen volt bármilyen fajta értelmes dolgot elérni. Itt három órán keresztül a tengeren át utaztatják az állatokat, olyan rendeletekről van szó, amiket mi hoztunk létre. Mindenképpen ezt is valahogy meg kell mutatni ebben a jelentésben. Van egy kampány, ez egy millió aláírásos kampány, Dánnak gratulálok ehhez, de szeretném elmondani azt, hogy mennyire hálás vagyok neki ezért. Megpróbáltam a kollégákat is meggyőzni arról, hogy, a nyíl, hogy írják ezt alá, azt a nyilatkozatot. Tudjuk, és láttam egy nagyon érdekes EFSA előadást, tudjuk, hogy nem mindig be a szabályokat megfelelően. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb lehetett volna a hatásunk, hogyha nem vették volna annyira szó szerint a kollégák a kampányt. Mindenesetre a kampány fantasztikus volt, és a továbbiakban is segíteni fogok ebben, de mindenképpen beszélni kell erről, és nyomást kell gyakorolni a bizottságra. Köszönöm szépen. Utolsó felszólaló, Pilar Ayuso. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero, en primer lugar, felicitar Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Leotár asszonynak a jelentéséhez, ami rendkívül világos és nagyon összeszedett. Természetesen, hogyha megkérdezik egy állampolgártól, hogy akarja, hogy javítsuk az állatok jólétét, mindenki azt fogja mondani, hogy igen, mindenki pozitíve, az emberi állati jólétet mindenki javítani szeretné de valójában most azt akarjuk el, hogy a jobbak legyenek a szállítási körülmények a járművekben, a hőmérséklet, egyebek. Persze ez fontos, ugyanúgy a személyeknek, csak úgy, mint az állatoknak. Én ezzel szemmel jobban örülök a rövidebb utazásoknak. Ha megkérdeznek valakit, hogy most egy fapados járatot akar-e, és úgy össze van préselve órákon át, mint egy szardiniás dobozban, ez természetesen kellemetlen, ez világos, tehát javítani kell a feltételeket. Azonban én azt szeretném, hogyha a saját kontextusába helyeznénk ezt a kérdést. Európában van egy állatjóléti rendelkezés, és a legszigorúbbak ezek a rendelkezések az egész világon. Amióta ez a rendelet megszületett, a szállítási költségek 20%-kal emelkedtek. Az EFSA ugyanakkor azt mondja nekünk, hogy a szállítási feltételek fontosabbak, mint a szállítási idő, kivéve a lovak esetét. A bizottság nem akar ezen a rendeleten változtatni, Már beszéltünk arról, hogy milyen ö, nyerességektől esett el az iparág. Kétségtelen, hogy az ágazat, az állatszállítási ágazat a versenyszférába tartozik. Én a, nagyon támogatom az állati jólétet, de hogyha a közlekedési számításról beszélünk, akkor különbséget kell tenni azok között, amelyek mondjuk tenyésztésre mennek, vagy mondjuk a lovakat máshova viszik, és azok között, amelyeket vágóidra szállítják ellenőrzéseket kellene megvalósítani az adott országon belül történő utaztatásra és a kívülről jövő állatokat. Mert a kívülről jövőknél van az sokszor, hogy semmiféle feltételeket nem tartanak be és vannak olyan tenyésztelepek, amelyek kívül, az unión kívülre települnek, és utána a terméküket viszont ide importálják külföldről, éppen azért, hogy meg tudják kerülni ezeket a szabályokat. Tehát a saját helyére kell tenni ezt az egész kérdést. Az állatok számára egy jó megoldást kell találni, de az is kell, hogy ez a gazdasági szereplők számára is jó megoldás legyen. És most pedig a bizottsági a szó. Utána a parlamentnek nem terjesztett elő javaslatot. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem fogom meg, e, tudok jó hírrel szolgálni, mert a bizottságnak az álláspontját ismerik, mert elolvasták a jelentést, ahogy látom, és a bizottság úgy gondolja, hogy nem lenne célszerű ismételten megnyitni a vitát az állatszállítással kapcsolatban. Ami a 8 órát illeti, azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ami már nagyon régóta felvetődött, legalábbis amióta én a bizottságnál dolgozom, ez 12 év, ezt állandóan hallottam, mint követelményt. Ugyanakkor, is ezt mondták el a legutóbbi hozzászólásban is, nincsen tudományos alap, ami a 8 órát igazolná, sőt, a legutóbbi hozzászólás azt hiszem, hogy sokkal korrektebb a tekintetben, amit mondtak a tudósok. A tudósok úgy gondolják, hogy nem annyira az idő, ami fontos, hanem az, hogy milyen körülmények között történik az utazás és úgy gondolom, hogy ez az, amit figyelembe kell venni, hogyha tudományos feltételeket akarjuk látni, akkor az állatok jólétét globálisan kell felfogni, és nem csak egyetlen dimenziót vizsgálni. Ezért a bizottság álláspontja az az, hogy a rendelet biztosítson olyan feltételeket, és itt több minden van, nem csak az időpont, hanem a mennyi a mozgástér, hogy milyen a jármű, milyen az, állap, az szállított állatoknak az állaga, és ez általánosságban van közük. Természetesen az időnek is van jelentősége, mert minél hosszabb az utazás, annál kritikusabb lehet a szállítás hát vannak olyan tényezők, amik problémásabbak lehetnek állatjóléti szempontból, hogyha hosszú a szállítás, és a biztonság ezzel tisztában van, mert a rendeletben különbséget tesznek a technikai feltételeket, amelyek egy bizonyos időt, 8 órát meghaladják, és azok esetében, amik 8 óra alatt vannak, de a jólét továbbra is a globális paraméterek összességétől függ és van az a rendelet is, ami a gépkocsi vezetők képzését is előírja, ami valószínűleg fontosabb, mint az egyes technikai elemek, mert a gépkocsi vezetőnek a feladata, hogy a körülményeket kezelje, és ő gondoskodik arról, hogy jól vagy nem jól alkalmazzák a feltételeket az egész szállítás ideje alatt. Ezért a bizottság úgy gondolja, hogy a meglévő rendeletnek a betartatása alapvető, és ezért adott prioritást ennek a területnek. Különböző fellépések vannak, említettek valamit a szárnyasakról, hogy ugye, hogy vagy hat ellenőrző személy van az OAV-ben. Ez azonban tudom, hogy sok esetben van egy kis zűrzavar. Nyilvánvaló, hogyha csak öt vagy hat felügyelő állatorvos lenne, aki ellenőrizné az európai szállításokat, akkor ez nem lenne elegendő. A feladata a rendszernek az az, hogy a tagállami rendszereket segítsenek kialakítani és az auditálásban egy globális megközelítést alkalmazunk, amiben azt nézzük meg, hogy a tagállam szisztematikusan kialakította a feltételeket, hogy az e, ellenőrzéseket megfelelően végezzék. Tehát az ellenőrzés a tagállamoknak a feladata, nem pedig a bizottságé. Mi pedig azért vagyunk itt, az a feladatunk, és ez a célja a e, bizottság e, munkájának, hogy minden olyan eszközt rendelkezésre bocsájtsunk, ami létezik, nem csak, hogy szabálysértési eljárásokat alkalmazzunk, ha szükséges, hanem támogatási platformokat, hogy jobban érthetőek legyenek a technikai követelmények, és jobban ismerjék a jó gyakorlatot, és ezeket a jó gyakorlatokat terjesszük, valamint az az útmutatókat is megmagyarázzuk, hogyha azzal kapcsolatban problémák vannak. Azt is tudni kell, hogy a bizottság kidolgozott egy stratégiát az állati jólétről, ahol ez a filozófia, ez a ö, támogatási rendszer kidolgozása, tudom, hogy nem ez a mai vita témája, tehát inkább azt kellene elérni, hogy a gazdasági szereplők legyenek felelősek, és ők maguk dolgoznak olyan technikákat, amivel ezt a területet jobban lehet kezelni. Ez egy hosszú távú megközelítés, kicsit talán komplexebb, és nem ad igazán azonnali eredményeket, de úgy gondoljuk, hogy sokkal produktívabb, hogyha megnézzük az elérendő célokat. Köszönöm. Yeah. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólást. Szeretném még egyszer átadni az előadónak a szót, utána pedig Dan Jörgensennek. Először is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Meghallgattam mindenkinek a hozzászólását, és szeretnék köszönetet mondani. És majd a specifikus területeken megpróbálok módosítókat létrehozni, például a lovak területén, és szeretnék reagálni a bizottság képviselője részére is. Ha azt mondom, hogy nem mondok semmit, az is eleget mond, de igazából hét éven keresztül ültek ezen, és még mindig egy már teljesen túlhaladott, meghaladott irányelvet alkalmazunk, mindig pedig az európai állampolgárok szeretnének itt változtatást, sőt, az európai parlamenti képviselők fele is támogatja ezt a fajta változtatást. Ez egy politikai jelzés, és az Európai Bizottságnak véleményem szerint pontosan ezért most valamit, valamit tennie kellene. Itt nem csak arról van szó, hogy csökkenteni kell a szállítási időt, hanem arról is szó van, hogy a teljes rendelet már meghaladott, elavult, és nem ö, veszik figyelembe a tudományos ismereteket az állatjólét területén, és az EFSA is egy nagyon sok tanulmányt írt már erről. Tehát mindenképpen itt az ideje ennek, hogy elővegyük ezt a, az irányelvet, és valamit, illetve ezt a rendetet elővegyük, és valamit tegyünk ezzel, mert igazából botrányosnak tartom azt, amit elmondott az imént. Nagyon sajnálom. Köszönöm szépen. Dan Jansen kapszót. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit az előadó mondott. És szeretném még hozzáfűzni, hogy néhány probléma megoldható lenne, hogyha a jogalkotás is egyszerűbb lenne. Nagyon nehéz az ellenőrzés, nagyon nehéz a szállítási rendeletet pontosan alkalmazni, nagyon nehéz ellenőrizni, hogy hogy pakolják fel az állatok az autóra, szedik le őket az autóról. Az ellenőrzés sokkal egyszerűbb lenne, és a jogalkalmazás is egyszerűbb lenne. Most nem szeretnék itt a technikai érvekbe bonyolódni, amelyeket hallottunk a bizottságtól, csatlakozom az előadóhoz. Azt mondja a bizottság, hogy nincsen tudományos bizonyíték arra, hogy túl hosszú a szállítás. Hát lehet, paf vagyok, nem tudok mit mondani. Bárki, aki ezzel foglalkozik, tudja, hogy ez probléma. De miután két biztos is állította, és örülök, hogy megvan még egy videófelvételen is. Tehát a bizottság azt mondta, hogy szerette volna itt a jogi helyzetet megváltoztatni. A kérdésem a bizottsághoz az, mi változott meg? Hogy most úgy gondolja, hogy nem szükséges a jogalkotás. Köszönöm, Dan Jörgensen. Végére értünk a mai napi rendünknek. El kell mondanom, hogy a bizottság részéről nagyon érdekes prezentációt hallottunk. Eddig még nem foglalkoztam az állatvédelemmel, de az biztos, hogy a mai felszólása után foglalkozni fogok az állatvédelemmel. És akik egy millió aláírást gyűjtöttek, nevethet, szerintem nem annyira vicces, de akik egymillió aláírást összegyűjtöttek, azokat meghívom. Április elsője után, hogy európai polgári kezdeményezést tegyenek. Utána meghívom őket az Európai Parlamentbe, őket és a bizottság képviselőit, és a bizottság képviselője pedig válaszoljon ezeknek az embereknek. Tehát amit én megtehetek, azt meg fogom tenni, és kapott még egy kérdést, kérem válaszolja meg.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 ami a korábbi biztosoknak a kötelezettségvállalásait illeti, nem tudok ezekről semmi pontosat mondani, de azt hiszem, hogy nagyon sokszor összemosódnak a dolgok. A bizottság biztosnak a, ugye felelős a saját területéért, de azt is kell látni, hogy a döntéseket a kollégium hozza, tehát ottan lehetnek különböző mérlegelések, amikor meghozza végül is a kollégium, tehát a biztosi testület. Lehet, hogy a biztos valamit megpróbál, megpróbált, de aztán voltak belső tanácskozások, megbeszélések. Azt is látni kell, hogy a tudományos életben a hatástanulmányokat figyelembe veszik, de vannak egyéb megfontolások is, amikor a bizottság egy-egy döntést meghoz. Például az egyik dolog, amire emlékeztetett az egyik hozzászóló, a nevezetesen a gazdasági szempontok. És a mérlegelésnek lehet olyan eredménye, ami nem egészen az, ami nem jelenti azt, hogy a bizottság 7 év alatt semmit sem csinált. Ez nem igaz, mert eh, gondolkodási munka folyt. Eh, ennek aztán nem lett jogalkotása vége, de ez nem jelenti azt, hogy semmi sem történt. Bizonyos dolgokat eh, történtek, csak nem lett belőle jogszabályi felülvizsgálat. Ez igaz. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Ösztönzően hatott rám ez a vita, és megfelelő helyen biztos, hogy visszatérünk ehhez a témához. Köszönöm szépen, így a mai ülést berekeztem. Holnap 10 órakor találkozunk itt, hogy folytassuk az Envi munkáját. Köszönöm.